Finger. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, mindenkit nagy szeretettel üdvözlök az első alkotmányügyi bizottsági ülésünk, ez 2009-ben. Mindenkinek jó egészségben, nagyon sikeres évet. Tehát itt, eh, ha úgy tetszik, a ennek a parlamenti ciklusnak a fináléját nyitjuk meg, és nagyon sok a feladatunk, számos témát kell még átbeszélnünk, és még az utolsó ülésig májusig szeretnénk feldolgozni, és remélem, hogy itt ez az új épület előnyünkre lesz, hogy ilyen modern környezetben dolgozunk, ilyen modern teremben, és a mai és a holnapi ülésünket az interneten is követni lehet majd. Úgyhogy talán már látták, hogy a kamerák mindig oda irányulnak, ahol a mikrofon be van kapcsolva. Tehát mindig csak azután kezdjenek el majd beszélni, ha bekapcsolták a mikrofont, hogy Shanghai-tól a barátaik lássák és hallják hogy mit mondanak. Most pedig megkezdjük az egyes napirendi pontot, amely nem más, mint a napirend elfogadása. Ez december 17-én megkapták. Két-három kis változás történt. Felipe González úrnak el kell érnie a gépét Madridba, és azt kérte, hogy 15-50-16 óra között kezdjük meg a reflexiós csoport munkájának a megvitatását, illetve ő, ő be tudja mutatni az eddig végzett munkát. Utána követ, kezdjük a Elmár Brók úr jelentésével, és ezt majd akkor fejezzük be, amikor González úr megérkezik. Dál asszony napi rendi pontját el kell halasztanunk, ugyanis a tanács még nem hozta meg a szükséges döntést. Erre szükségünk van ahhoz, hogy egyetértésünket tudjuk nyilvánítani. És a 9. 9. napi rendi ponttal kapcsolatban Demetri úrnak holnap vissza kell utazni Ciprusra, és azt kérte, hogy az első között legyen a jelentése a szavazat során reggel. Ő, új kollégát is üdvözölhetek, azonban nincs itt. Ő, Kassler, Martin Kassler ő, kollega, Ingo Friedrich úr helyére lépett a bizottságunkban. Szeretettel üdvözöljük őt. Igen. A webstreaminggel kapcsolatban mindent elmondtam, ha ezt így elfogadják, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük, és következhet a kettes számú pont a napi renden. De hol van? Ez pedig az elnök közleményei. A koordinátorok kétszer tartottak ülés december 17-én és január 14-én, és az elnökök értekezletének január 15-i hozzájárulása után azt javasolják, hogy a Leinen jelentést, az Európai Parlament szerepéről, a Brock jelentést, a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolat és de Hán jelentést, az intézményes, intézményközi egyensúly, ezt áprilisban vigyük a plenáris ülés elé, miután a bizottság megtárgyalta a BROK jelentés az Európai Külügyi Szolgálatról ennek a megvitatása attól függ, hogy a tanács hivatalosan foglalkozik-e ezzel a kérdéssel, ezt majd figyelemmel kísérjük, és ennek megfelelően fogunk reagálni. Az adott helyzetre a Korbet jelentés, amely az eljárási szabályzat felülvizsgálatát célozza, itt a módosítók benyújtásának a határideje február 10 éig tart, és még a harmadik köztes jelentését is a munkacsoportnak fel tudjuk venni ebbe a keretbe. Ennyit a közleményekről, jöjjön a harmadik napi rendi pont. A november 3 4 november 17 és december első-második ülések jegyzőkönyvének elfogadása, ha az ülés végéig nem érkeznek megjegyzések ezzel kapcsolatban, a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Most pedig következik a napirendünk négyes pontja. Ennek témája az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti kapcsolatok fejlesztése a Lisszaboni szerződés keretében. Az előadó Elmár Brock úr, megkezdtük már az előző üléseken ennek a napirendi pontnak témának, illetve ennek a kérdésnek a tárgyalását. Elmár Brock úrnak megmondtam, hogy González úr körülbelül 15 óra 50-kor érkezik meg hozzánk, addig van időnk. Kérdezem, hogy kíván-e valamilyen bevezetőt tartani, vagy pedig rögtön kezdjük meg a vitát. Hát akkor köszönöm szépen, ugyanis ezzel is időt tudunk megtakarítani. A bevezetést hallottuk már decemberben, most már minden nyelven rendelkezésükre áll a jelentés, úgyhogy rögtön meg is kezdhetjük a vitát. Én a magam részéről csupán annyit szeretnék mondani, hogy a nemzeti parlamentekkel való együttműködés nagyon nagy jelentőségű. A parlamenti dimenzió az Európai Unióban mindenképpen erősítendő, hiszen a reformszerződés célja, hogy minden szinten, tagállami, uniós szinten egyaránt erősödjön a polgárok bevonása. Az elmúlt években gyakorlatilag az alkotmányos konvenció óta az együttműködés számos formáját találtuk meg. Voltak parlamenti találkozók, a, rendszeresen találkoznak a bizottságok, és nagyon intenzív az együttműködés a kozák keretében az Európa Bizottságok konferenciáján, amelyek a Nemzeti Parlamentek Bizottságai és az Európai Parlament a másik oldalon, és hát számos egyéb együttműködési forma van, és ez jó is így, be is vált mindez, ugyanis erre a párbeszédre egyrészt azért van szükség, hogy az Európa politika jobb megértését segítsük elő, másodszorban pedig ez hasznos azért is, mert ennek a párbeszédnek a megléte a konszenzusépítést és a félreértések elkerülését is segítheti olyan nagy témák esetében, mint az éghajlat, védelmi csomag vagy az Unió világszerte végzett tevékenysége, és hát számos nagy téma, amelyből bőven van előttünk az asztalon. Hát köszönjük szépen Brokurnak úrnak a jelentés előterjesztését. Én látom, hogy milyen irányba kíván haladni, és a kollégákat pedig most kérem, hogy mondják el véleményüket, ki lenne az első, aki szólni kíván. Még Léne urat is nagy szeretettel köszöntöm a bizottságunkban, ő is új tag, szeretettel üdvözöljük, és sok sikert kívánunk a bizottságunkban Léne úrnak. Még születésnapot is ünneplünk ma. Mendes de Vigo kollega, és itt van körünkben, ma van a születésnapja, sok szeretettel gratulálunk, és minden szépet és jót kívánunk az elkövetkező évre. Elmar Brock jelentésével kapcsolatban a következőt szeretném elmondani a második pontban a különböző formákról esik szó, hogy hogyan valósulhat meg az együttműködés. Itt a közös parlamenti találkozó hiányzik, tehát ez a nagy általános találkozója a parlamenteknek, amely ö, ö, fél évenként történik, hát ezt is meg kell említeni, ugyanis ezek léteznek, és rendkívül hasznosnak is bizonyultak, nem? Ez az az, az interparlamentáris fórum. egy kérdés a 18. ponttal kapcsolatban. A mi képviseletünk a Kozákban, Richard Corbett úr, hát eddig két alelnök, az AFKO elnök és egy delegáció hat képviselőből, mint ahogy a nemzeti parlamentek esetében is hat főről van szó. Elmar Brock azt javasolja, hogy a jövőben ezt az AFKO elnök vezesse ezt a delegációt. A reformcsoportot illeti Dagmar Roth Bérend javasolta, hogy koordinációra van szükség az parlamenti bizottságok között, a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartási munkát illetően, úgyhogy meg lehetne fontolni, hogy a bizottsági elnökök konferenciáját is nem kellene megbízni azzal, hogy ezt a koordináló feladatot ellássa. Ez jónak tűnik, ugyanis ott jelen van minden bizottsági elnök, és ez a testület a megfelelő arra, hogy ezt elvégezze ezt a munkát, illetve az afko val közösen ezt a fajta szintézist biztosítsa a kozákban, a köztünk és a nemzeti parlamentek bizottságai között folyó munkában. A 19. pontban egy rendszeresebb ellenőrzést javaslunk a dialógussal kapcsolatban, illetve a barózó kezdeményezéssel kapcsolatban, Hát azt gondolom, hogy talán a megfogalmazás nem jó itt az ellenőrzés szóval, ez inkább figyelemmel kíséri, tehát a monitoring angol szó az talán nem így fordítandó, legalábbis nem németre. Itt nyomon követés van a magyar szövegben. A 15. ponttal kapcsolatban a kozakról van szó. Ugye itt arról van szó, hogy a parlament úgy véli, hogy a kozak jövőbeni szerepét meg kell határozni, és azt hiszem, hogy itt pontosabban kellene fogalmaznunk, ugyanis az eljárási szabályzatban és a jegyzőkönyvben az Amsterdami szerződés jegyzőkönyvében, és aztán majd, ha megszületik az új szerződésben, rögzítik a kozák szerepét. Én magam részt vettem a reform folyamatban négy éven keresztül, rendkívül intenzív munka folytott, és elég vitatott is volt a kérdés, és hát rögzítettük a kozáknak a szerepét, és ezt talán egy picit pontosítani kellene, és azt kell mondani, hogy a kozak politikai szerepét kell figyelembe venni. Az utolsó részben, a 15. pontban arról van szó, hogy a kozák a szabadsága, a biztonság és a jog térségéről szóló vitában, valamint a szubszidiaritás elvének a betartására korlátozza tevékenységét, vagy erre összpontosít. Időközben már minden nagy témáról folyt vita, és konszenzus alakult ki, hogy a kozák a bizottság éves programjaival kapcsolatban is véleményt alkot, illetve arról is vitát folytat. Ez politikai vita. Meg kellene fontolni, hogy egy ilyen változást, kiegészítést elvégezhetünk-e. Ez kicsit nehéznek tűnik nekem, ugyanis ez az egész reform folyamatot érinti, ha a kozák ezzel is foglalkozik, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan alakul mindez a jövőben. Grabowska asszony kért szót. Tessék parancsolni, a szó. Köszönöm szépen, és Brock jelentéséről általánosságban szeretnék néhány megjegyzést tenni. Sok alkalommal folytattunk már vitát arról, hogy hogyan alakulnak a kapcsolatok a nemzeti parlamentekkel. Számos esetben hangsúlyoztuk, hogy milyen fontosnak tartjuk ezeket a kapcsolatokat. De el szeretném mondani, mi tetszik nekem ebben a jelentésben az, hogy végül is megállapítja, hogy sikerült a nemzeti parlamentek szerepét meghatározni, és annak is örülök, hogy együtt tudunk működni velük, nem csak formálisan, hanem bizonyos dolgokat rendbe tudtunk tenni. De ugyanakkor bizonyos témák a, a kölcsönös kapcsolatoktól függenek ahol az együttműködés a nemzeti parlamentek és az európai parlamentek között még nem került tárgyalásra, hanem a nemzeti parlamenti képviselők között, és a jelentés, illetve az európai parlamenti képviselők között. Erre a jelentés nem terjed ki, mert ez az együttműködésnek a formális formáit veszi figyelembe a testületek között. De azt gondolom, hogy az intézményi együttműködés kooperációjának, együttműködésnek a azon kell alapulni, hogyan működnek együtt azok, akiket a nemzeti parlamentekbe választottak be, illetve az Európai Parlamentbe. Az európai polgároknak egyre több problémája inkább bennünket érint, és ezeket a kérdések, ezeknek európai hátterük van és a nemzeti parlamentek képviselője nem minden esetben tudja kezelni ezeket a kérdéseket és persze az Európai Parlament is képviselő sem tudja mindig megoldani a kérdéseket, amelyekkel a polgárok hozzáfordulnak. Lehet, hogy ez egy olyan kérdés, amely valahol a köztes területen helyezkedik el az uniós és a nemzeti szint között de gondolni kell arra, hogy minél szorosabb a kapcsolatok a nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők között a tagállamokban, annál jobb lesz az együttműködés közöttük és annál jobb lesz, annál jobban tudjuk megvalósítani azokat a következtetéseket, amelyek ebből a jelentésből adódnak. Köszönöm szépen, Gravaszka. Az most pedig Esztevez asszony. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Két észrevételem lenne, rövid észrevételem Brock úr jelentésével kapcsolatban. Az első arra vonatkozik, amit én úgy tekintek, hogy annak a politikai szükséglete, hogy használjuk ki a technológiát. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti kapcsolat azt mutatja, hogy az Európai Politikai Központ, illetve annak perifériája közelebb kell kerüljön egymáshoz. Különböző központosítási folyamatokat lehet így módon kiaknázni. Az egyik például az lehetne, az egyik ilyen módszer, hogy a videokonferenciák lehetőségét kihasználjuk arra, hogy az Európai Parlamenti Szakbizottságok üléseit továbbíthassuk például a nemzeti parlamentekbe. Videokonferenciás kapcsolat lenne, tehát valamennyi parlamentben lehetne olyan terem, ugye, ami eleve már szakbizottsági ülésekre jött létre, és videokonferencián pedig kapcsolatot teremthetnénk. Egyes esetekben lenne szükséges konkrét témáknál, természetesen észszerűsített formában. Ennek egyébként számos pozitív oldala lenne, például az Európai Parlament munkáját közelebb vinni a nemzeti parlamentekhez. Közelebb kerülnének egymáshoz a politikai programok. Ez ugyanakkor viszont lehetővé tenné, hogy a nemzeti közvélemény nagyobb mértékben értesüljön az Európai Parlament munkájáról. Ezen túl pedig a nemzeti média figyelmét is felkelthetnénk az Európai Parlament munkájával kapcsolatban. Az európaiak figyelmét így módon a média irányíthatná ránk. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti jobb kapcsolat ennek a közeledésnek lehetne egy eredménye, de itt nem azt javasolom, hogy a nemzeti parlamenti képviselők utazzanak el esetleg Brüsszelbe vagy Strasbourgba, hanem egy ilyen esetben, amikor annyi technológia már rendelkezésünkre, és ki, az, hogy ne használjuk ezeket ki, és a 19. századi módszerek alapján dolgozzunk, ennek egyszerűen nincs értelme. Az lenne tehát a jó, hogyha egyes alkalmakkal alkalmakkor az Európai Parlamenti Szakbizottsági üléseket továbbítanák a nemzeti parlamentekbe videokonferenciákon keresztül. Szerintem ez egy nagyon pozitív kísérlet lehet az európai folyamat szempontjából. Nem tudom egyébként, hogy ezen jelentésbe befér egy másik aspektus is, amit szeretnék most kifejteni. Hasonló módon nagyon fontosnak találom, hogy a Strasburgi napirend, illetve a nemzeti parlamentek napirendje között valamilyen kapcsolatot állítsunk fel. Ez a jelentés például egy ilyen megelőlegző megközelítést alkalmazhatna, annak érdekében, hogy az Európai Tanács is nagyobb kihatás, illetve a nemzeti parlamentek nagyobb kihatással lehessenek az Európai Tanács munkájára, illetve az Európai Parlament munkájára és a nemzeti parlamentekben pedig a miniszterelnökök vitáira. Tehát megint csak ismétlem, a politikai központ és a politikai periféria közötti szorosabb kapcsolatot kell felállítani, ellenkező esetben elfárad a közvélemény, és nem, fog, nem lesz tisztában azzal, hogy milyen munkát végzünk itt az Európai Parlamentben, és egyre nehezebb lesz a lakosságot mozgósítani. Én magam is egy külső régióból származom, ezért úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha időnként együttműködhetnék a nemzeti parlamenti kollégáimmal videokonferenciákon keresztül. Köszönöm szépen, Eszevesz asszony. Párhuzamos viták már többször előkerültek az Európai Parlamentben, a nemzeti parlamentekben. Minden tanácsi ülésen is elhangzik ez a kérdés. Nem tudom, hogy ez jó ötlet. Ez szerintem jó ötlet lenne kiemelt témaként ezt. Alistair úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell mondanom, hogy mit is veszek észre. Egy kis képmutatás jellemzi ezt a jelentés szerintem. Az EU intézmények, ez a bizottság, ez a parlament éveket töltöttek azzal, hogy különböző cselszövésekkel próbálták a nemzeti parlamentek hatásköreit megcsorbítani. Meg akarták fosztani őket hatásköröket, és ezeket a hatásköröket ide magukhoz akarták ragadni. És azt hiszik, hogy a Lisszaboni szerződéssel győzelmet arattak hát talán túlságosan nagyra vágyóak vagyunk. Talán jó lenne egy kicsit érdeklődés. Legyünk nagy vonalú most már itt a szerződést letudjuk, akkor egy kicsit legyünk nagy lelkűek a nemzeti parlamentekkel. Azt mondjuk nekik majd, hogy adtuk nektek sárga lapot, meg narancság alapot. Nagy dolog, de piros lapot nem kaptak. Elnök úr, de hát ez számít. Találkozzunk velük, hát veregessük meg a vállukat, ha úgy tetszik, a kicsit vigasztaljuk meg őket, legyünk kedvesek hozzájuk. Nos, hát ez a mentalitás jellemzi ezt a jelentést. Ez a jelentés ezáltal vezérelt. És azt gondolom, hogy a legtöbb objektív olvasó, amikor ezt elolvassa, hát majd úgymond átlát ezen a jelentésen, tudnak olvasni a sorok között. Hát, ez egy eléggé képmutató szöveg. Azzal kapcsolatban, hogy mennyire ki használjuk, és elveszük a nemzeti hatásköröket. Különleges látásmód mondja az elnök, Eliszer új sajátságos megközelítése. Enrique Baron Crespo. Gracias. Eh. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Először is, mivel ez az első alkalom, hogy abban a teremben, illetve épületben vagyok, amely Antal József nevét viseli. Szeretnék megemlékezni erről az magyar demokratáról, erről az Európa párti politikusról, akit volt tisztem megismerni személyesen is. És egy észrevételem is lenne, talán nem is annyira őskori, hanem precedens formájában talán fontos lehet, de kedves kollégám Elmár Brock jelentésében ez nem szerepel ez pedig a következő. A nemzeti parlamentek nem csupán védekeznek az Európai Parlamenttel szemben, hanem nagyon jelentős módon hozzájárultak az európai demokrácia kiépítéséhez, és emlékeztetnék arra, hogy 1990-ben én akkor az Európai Parlament elnöke voltam, és Rómában, Montecitorióban ban egy konferenciát hívtunk össze a nemzeti parlamentek képviselőivel, illetve az Európai Parlamenttel. Ez volt az Assis di Roma, és ezt pontosan a Maastrichti szerződés előkészítésére szerveztük, és a valamennyi parlament nevében szóló jelentéstevő a belga képviselőház elnöke volt és akkor azt a kérést intéztük valamennyi parlament részéről, hogy adjanak hozzá egyes elemeket a mátrix szerződéshez, akkor ezt közösen döntöttük el. Tehát nem az volt, hogy az Európai Parlament szemben állt a Nemzeti Parlamenttel. Ezért gondolom, hogy erre a tényre talán érdemes lenne visszaemlékezni, amely annyira fontos volt. És ami pedig az egyes pontot illeti, a részvételi jogot, azt is elmondanám, hogy a nemzeti parlamenteknek aktívan részt kell venniük tehát, hogyha össze lehet hasonlítani ezt egy lifttel, a szubszidiáltás elve nem csupán lefelé megy, hanem felfelé is. Kezdeményezőnek kell tehát lenni, kezdeményező szerepet szánunk a nemzeti parlamenteknek, ez is szerepelhetne a jelentésben, hogy nem egymást próbáljuk kijátszani. Köszönöm szépen. André Severin a következő hozzászóló heten jelentkeztek, utána befejezzük, tehát 50-ig mm, van időnk. Köszönöm, azt hiszem, azt gondolom, hogy ez a kérdés már sokszor szerepelt napirenden, beleértve az európai ö, konventet is. Nagyon sok minden világos volt, és hát a jelentéshez nem sok mindent kell hozzátenni. Ami engem illet, én úgy gondolom, hogy a jelentés alapvetően jó, felsorol számos ötletet, elgondolást az együttműködésre vonatkozóan a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Azonban úgy gondolom, hogy talán megfelelő lenne, jó lenne számunkra, hogyha világosabban ismételjük meg ennek az egésznek a, a hatáját. Mire terjed ez ki? Elkerülendő azokat a félelmeket, amelyeket, vagy kritikákat, amelyeket Eliszter úr is elmondott néhány perccel ezelőtt a képmutatással kapcsolatban. Valóban világosan meg kell mondani, hogy senki sem kívánja elvonni a hatalmat a nemzeti parlamentektől, hanem úgy döntöttünk, hogy ennek a szuverén hatalomnak egy része lesznek ők, és az uniós szinten így hozzuk meg ezeket a határozatokat, döntéseket, és mi megosztjuk velük a feladatokat a jogszabályalkotásban és a politikai monitoring ellenőrzés területén. Tehát ahhoz, hogy jobban meg tudjuk osztani a feladatokat, hogy jobb legyen a munka megosztás közöttünk, ennek érdekében fontos megteremteni az együttműködés eszközeit és módszereit. Tehát véleményem szerint világossá kell tennünk, hogy mi a célja alapja az egésznek, és többek között az is, hogy jobban megértsük a nemzeti parlamentek prioritásait, és számokra pedig talán az fontos, hogy jobban értsék azt, hogy mit teszünk mi akkor, amikor valamilyen jogszabályt alkotunk, vagy bármit csinálunk. Tehát így módon egyfajta konvergencia alakul ki, és nem pedig divergencia a szavazókkal való párbeszéd esetében, és ilyen az ő szavazóik, a mi szavazóink is. Tehát fordítva is igaz ez. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha ezt nem mondjuk el pontosabban, és hát az előadóval, a raportőverrel együttműködhetünk ebben, hogy tegyük világossá, hogy mit akar ez az egész együttműködés, hogy bármiféle együtt bármiféle félreértést elkerüljünk, nehogy valaki azt gondolja, hogy akkor most az Európai Parlament valamilyen hatalmat akar magához ragadni. Nem erről szól a történet, ez teljesen kétség felől áll és azt is tanultam, a, a, hogy nincsenek jogok, kötelezettségek nélkül, ezt jogász tanulmányaim során ö, ö, tanultam, hogyha valakinek valamihez joga van, akkor az kell, hogy valamilyen kötelezettséggel kötelezettséggel párosuljon, és semmiért nem látunk hogy milyen kötelezettségek járnak a jogokkal. Valaki azt mondta, hogy ugye kötelező az aktív részvétel, hát én azt gondolom, hogy ö, ö, van egy olyan kötelezettség is, hogy biztosítani kell a konformitást a nemzeti jogszabályalkotás és az európai között, amennyire csak lehetséges. Nagyon sok országban, vagy néhány országban legalább látjuk, hogy a nemzeti parlamentek bármiféle, úgy hoznak jogszabályokat, hogy bármiféle tekintettel lennének az itt elfogadott közösségi jogszabályokra. Így aztán sok probléma merül fel, amikor javítani kívánjuk mind a nemzeti jogszabályalkotást, mind pedig az európait. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez csak egy kis példa, de senki nem rendelkezhet jogokkal, még a nemzeti parlamentek sem, ehhez kapcsolódó kötelezettségekkel. Tehát be kell azonosítani, még ha expliciten nem is szerepel ez ott, de implicit módon legyen ott, egyébként a dolog nem fog működni. És persze akkor, hogyha egyrészt, és mindjárt abba harom, ha egyik oldalon meg tudjuk mondani, hogy mit akar ez az egész együttműködés, hogy elkerüljük a félreértéseket, akkor valóban világos perspektívát tudunk adni mind a parlamentnek, a nemzeti szinten, mind az Európai Uniónak az együttműködés tartalmát illetően, és hát el kell várnunk egyfajta viselkedést is a nemzeti parlamentek részéről. A mi jogunk is az, hogy együttműködjünk velük. Tehát remélem, hogy a jelentés ebben a szellemben még javítható. Egyébként nagyon jónak tartom. Thank you. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az Európai Parlament beszélhet-e kötelezettségekről, vagy kötelességekről, a nemzeti parlamentek kötelességéről, inkább lehetőségről van szó, az együttműködés lehetőségéről. A nyolcas pont, azt hiszem néhány példát felsorol erre az együttműködésre vonatkozóan. Mőt úr! Nos, elnézést kérek, az új technológiának nem vagyok nagyon nagy szakértője. Ennek úr, az előttem szólóval egyetértek az a kacsapon, hogy valami hiányzik ebből a jelentésből. De én nem értek vele egyet az egész jelentéssel. Semmi sincs ebben a jelentésben, hogy én olvasom már, mint arról, hogy az EU elismerné a nemzetállamok szuverenitását. A napi viszonyban, napi munkában sem. Kétszer látogattak ennek a parlamentnek a képviselői az elmúlt hétben, héten Prágába. Mindkét látogatás során mit is értünk el? Ezek a tisztelt házbeli képviselőknek lehetőség volt arra, hogy offenzív, arrogáns, bátó módon léptek fel egy nemzetállammal szemben arra tettek kísérletet, sőt, megfenyegették a cseh kormányt oly módon, azzal kapcsolatban, hogy hogyan is vezesse le az elnökséget, és ezt a megközelítést, ezt megismételték múlt héten a plenáris ülésen, amikor a cseh elnökség bemutatkozott. Szerintem ez teljesen elítélendő. Az, hogy ez a ház azt gondolja, hogy abszolút joga van a szuverén, szuverén államok viselkedésével szemben, ez Elképzelhetetlen. Dafur. Jó napot kívánok! Én a terem brit szögletéből szólok, de egy kicsit el fog térni az állat, általam mondandó néhány honfitársamtól, co-citoyenemtől. Egy kicsit el fogok térni. Néhányan nagyon sok időt töltöttünk, és sokat is tettünk azért, hogy tájékoztassanak bennünket. A nemzeti parlamentek mindent megtettünk ezért, és mm, mi pedig igyekeztünk a nemzeti parlamenteket tájékoztatni a mi részünkről. Arról, hogy, hogy az Európai Unióban hogy is zajlik az ügymenet. Tehát a parlament, az Európai Parlamentben. Természetesen ez egy nagyon érzékeny. Hát most józan és észszerű az, hogy van feszültség, érthető, hogy van feszültség a szövetségi és az állami parlamentek között. És kollektíve arra kell törekednünk, hogy ez a feszültség kreatív és konstruktív feszültség legyen. És ezt a feszültséget kezelni kell. Mégpedig anélkül, hogy vitát provokálnánk. Azt kell mondjam, hogy az eljárás, amelyet bevezettünk az elmúlt években, azok az eljárások, amelyeket bevezettünk az elmúlt évtizedetekben, ezek az eljárások úgy tűnik, hogy elkezdenek működni méghozzá hatékonyan. Engem lenyűgöz az, hogy a kozák, a Nemzeti Parlamentek Európai Ügyi Bizottságainak közgyűlése vagy találkozója egyre inkább politikai helyszínné vált. Politikaibbá vált, mint korábban. És azt gondolom, hogy a Brock jelentés tervezet nagyon szépen visszaadja ezt a fejleményt, vagy ezt az evolúciót. Ami a kettes bekezdést illeti, elnök úr, hát én azt gondolom, hogy nem szabadna beépítenünk hivatkozást a két éves fórumra, amelyet azért állítottunk fel, hogy folytassuk az alkotmányos tárgyalásokat. Úgy tetszik, mi szabadon dönthetünk arról, hogy hogyan kívánjuk elősegíteni. Vagy megtartani ezeket a különleges üléseket. A politikai pártok, frakciók, az európai parlamenti frakciók és a nemzeti parlamenti frakciók közötti találkozók alakítása, szervezése szerintem szabadon hagyandó. Azt hiszem, hogy ezeket a politikai frakció közötti találkozókat így módon szigorúan intézményesíteni nem kellene. Szerintem Az a fontos, hogy legyen mindig mondani való. Tehát ha nincs a kormányközi konferencia, vagy a kormányközi konferencián kívül lehet ilyen üléseket, találkozókat megtartani. Tehát nem hiszem, hogy jó meghatározni, vagy leszögezni, hogy ezek az ülések mikor kerüljenek sorra. Nem tudom, hogy az ágazati bizottság együttműködés kellene -e inkább kiemelni, mint az általános konzultatív politikai fórumokat. Végül is egy első osztályú véleményt kapunk a külügyi bizottságtól, idővel elkészül ez az AFED bizottságféle jelentés. Tisztelt táv kolléga, izgatottan várjuk ezt a jelentést. Azonban a parlamenti fórum ugye a gondolkodás idővel kezdődött a, jövő Európa, a Európa jövőjéről, az alkotmányos folyamat részeként. Azt hiszem, hogy több témánk volt az ott a klímaváltozás, aztán a gyors reagálás stratégiája. Hát gondolkozunk el azon, hogy ezekre szükség van ezekre a parlamenti fórumokra. Kostász, köszönöm szépen, elnök úr, egy általános megjegyzésem lenne, és három gyakorlati. Néhány kérdést tennék fel Ermábroknak is. Az általános megjegyzés a hatásköröket illeti, a nemzeti parlamentek hatáskörét és az Európai Parlament hatáskörét jogi szempontból egyetértetünk mindannyian, hogy a nemzeti parlamentek nem veszítettek hatásköröket. Abban az értelemben, hogy azt csinálnak, amit eddig csináltak. Ők olyan hatásköröket veszítettek el, ahol um, kizárólagos jogaik voltak. Ugye egy dolog az, hogy shared competence, a megosztott hatáskör, és vannak új hatáskörök is a nemzeti parlamentek számára, amelyek az interakciót illetik az európai és nemzeti jog között. A három gyakorlati megjegyzésem a hatos bekezdése kapcsolatos elmábrok kiemeli ezt a szakbizottságok elnökeinek ülését, ez nagyon jó dolog. De miért csak ebben a két témában, amit említ? Miért csak a külügy és az állampolgári jogok kérdése merül fel? Például miért nem lehet alkotmányügyi kérdésben? Minden nemzeti parlamentben van alkotmányügyi bizottság, nálunk is van. Miért nem vonjuk be a többi szabizottságot? Miért csak ezt a kettőt? A másik kérdésem a nyolcas bekezdése kapcsolatos. Azzal a kérdéssel, hogy ugye ami kötelezettségeket vagy kötelességeket illeti a nemzeti parlamenteknek előírhatunk valamit? Szerintem nem. Az Európai Parlament nem mondhatja a nemzeti parlamenteknek, hogy nektek több kötelességetek vagy kötelezettségetek van velünk szemben, hanem azt kell mondani, hogy ezen kell elgondolkozni. Néhány nemzeti parlamentben, tehát igazából ez történik. A német, a görög parlament meghívhatja az Európai Parlament képviselőit, ebben senki sem akadályozza őket, utolsó megjegyzésem szerintem fontos az, amit Elmar Brock a 19-es bekezdésben kifejt, az úgynevezett jogalkotás előkészítő folyamat ellenőrzése. Szerintem azért meg kellene tartalommal tölteni ezt a keretet. A rendszeresebb jogalkotás előkészítési párbeszéd szerintem egy kicsit homályos megfogalmazás. Azon kellene elgondolkozni, hogy hogyan lehetne rendszeresebbé tenni ezt a párbeszédet. Van néhány elképzelése, majd elmondom önöknek. Köszönöm szépen, Richard Corbett. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szerettem volna reagálni arra butasságra, amit Alistair úr mondott az imént. Nem hiszem, hogy sok mindenkit meggyőzött ebben a teremben, tehát azt gondolom, hogy a webkamera sugalta azt, hogy Eliszter úr azt mondja, amit mondjon, mert ugye hát a média közönség vonzereje vezette erre. Hát de ugye nem maradt itt meghallgatni minket, tehát a saját véleményén kívül nem érdekelte őt más. Azt hiszem, hogy fél órát tudott itt tölteni köztünk. Nos hát, talán mit is várnánk a brit euroszkeptikusoktól. Mi mást várhatnánk? Amikor azt mondta, hogy az Európai Parlament, úgy gondolja ő, hogy az Európai Parlament elvont hatásköröket, és el akar vonni további hatásköröket a nemzeti parlamentektől, hát nem egészen így áll azért a helyzet. Mi mire törekedtünk? Csak arra, hogy olyan hatásköröket vegyünk, úgymond át, amikről a nemzeti parlamentek is döntöttek, amikor ratifikálták a szerződéseket. Tehát a nemzeti parlamentek maguk döntöttek erről a hatásköri delegálásról, átruházásról. A tanács miniszterei úgy gondolták, hogy az európai parlamentek közös döntés alapját képező témákban kell így fellépni, és a nemzeti parlamentek egyetértettek ezzel az érvelésünk, és a nemzeti parlamentek a módosított szerződéseknek köszönhetően lehetővé is vált ez az együttműködés. Mi szeretnénk őket, a minisztereik tevékenységről tájékoztatni. Tehát a nemzeti parlamenteket tájékoztatjuk a saját szakminisztereik, miniszteri tanácson belüli tevékenységéről. Tehát kiegészítő a tevékenységünk, nem egymással ellentétben állóak. Tehát az, hogy az Európai Parlamentet úgy állítjuk be, hogy elrabol hatásköröket a nemzeti parlamentektől, Hát azt hiszem, hogy ez a kép torzítása, tehát miután ez egy, nem tudom, hogy hány tucat vagy ezer ember figyel minket, én azért szerettem volna ezt tisztázni, ha úgy tetszik, szerettem volna a másik megközelítést is közzétenni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, hogy ezt megmagyarázta minket nézőknek. Fontos volt az, hogy az Európai Parlament nem vesz el hatalmat a nemzeti előtt hatásköröket, hanem a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament elvesznek hatalmat a végrehajtó szervektől. Ugye hát amikor régen egyedül volt a jogalkotó törvényhozó, hát most a törvényhozó végrehajtó szervet nemzeti és európai szinten is ellenőrizhetjük. Szájer úr két szót már Brock előtt, aki majd reagál mindenre. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Miután Enrique Baron Crespo megemlítette Antal József nevét magyarként, én is kötelességemnek érzem, hogy kifejezzem. Azt is szeretem jövő héten meghívni önöket, csütörtökön reggel ebben az épületben lesz egy megemlékezés, egy konferencia. Akik nem tudják, nem ismerik, ő volt az első demokratikusan megválasztott miniszterelnöke Magyarországnak, egy nagy európai demokrata, és két dolgot kell még tudni róla, az egyik az a vasúszerződés feloszlatása, a második pedig ő kezdeményezte a visepedi négyek együttműködését és Magyarország integrációját, és a többi volt kommunista országot az Európai Unióban. Tehát ő egy kiváló európai demokrata volt. Azért kértem szót a Brock jelentése kapcsolatban, hogy a következőről szóljak, arról a témáról, amely a nyolcas pontban kerül elő. A nyolcas pont azt állapítja meg, hogy üdvözöljük azokat a kezdeményezéseket, amelyek segítségével az Európai Parlament tagjai többi jogot kapnak, illetve a nemzeti parlamentek képviselőnél több joggal bírnak. Tehát ami a magyar parlament gyakorlatát illeti ebben a kérdésben, nos hát lehet, hogy mi a későn jövők előnyös helyzetét élvezhetjük, mert a, mi a Nemzeti Parlamentben bármilyen témában felszólalhatunk, a Nemzeti Parlamentben, amely az európai ügyekhez kapcsolódóan, tehát bármiről szólhatunk. A Nemzeti Parlament felsorakoztat egy sor jogalkotást, jogszabályt, ahol feltételezik azt, hogy van európai integrációs eleme, és az ilyen jogalkotási kérdésekben felszólalhatunk a plenáris ülésen. Minden szakbizottsági ülésen felszólalhatunk. Az összes szakbizottságban, kiváltképpen az európai integrációs szakbizottságban van ilyen hozzászólási jogunk. Tehát, ha megengednék, én ezt a szöveget tovább fejleszteném, mert szerintem más parlamentben is van ilyen gyakorlat. Tehát, hogy a néhány nemzeti parlament követi az Európai Parlament gyakorlatát. Szerintem nagyon jó az a gyakorlat. Ha úgy a kérdés az, hogy visszavegyünk ezektől, ezekből a jogokból, az európai szinten ez nem annyira gyakori, ez a gyakorlat. Ezt meg kellene őrizni, ezeket a jó példákat a többi ország számára is fel kell villantani. Thank you. Um, before Elmar Brock takes the floor. Mielőtt Elmar Brock megkapja a szót, szeretném Aurélói Júri urat. Végre üdvözölhetem Önt, Szlovénia miniszterelnöke. Üdvözöljük Önt itt! Először azt hittem, hogy ön a Júri bizottság tagja, de ez az ön vezetékneve, Júri. Nos hát, el már. Kélek szépen, reagálj az elhangzottakra. Én is, mondta tisztelt megszólított. Elnök úr, mondja Elmábról, köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásokat és a ösztönző gondolatokat. Duff kollégának szeretném elmondani, aki a külügyi bizottságban készített el ide vonatkozó véleményét, hogy ö, alapvetően nincsen gondom azokkal a pontokkal, amiket ő említett, nem tudom, hogy mit dolgozhatnék be az én jelentésembe abból, amit ő elmondott, viszont elfogadom őket. Azt gondolom, hogy azt meg kell állapítanunk. Tehát nézzük meg, hogy mi a jelentés címe. A Leinen jelentés meg az enyém. A Lisszabon szerződés az a parlament szerződése a Lisszaboni szerződés a legtöbb pozitívumot az Európai Parlament számára és a nemzeti parlamentek számára hozza. Azt hiszem, hogy ezt világosan meg kell fogalmaznunk. Hát azt hiszem, hogy a közvéleményt is tájékoztatni kellene erről a tényről. Amikor Severin kolléga az obligációkról beszél, a nemzeti parlamentek kötelességeiről, inkább lehetőségekről beszél, és a lehetőségekkel élünk-e, élnek-e nemzeti parlamentek vagy sem? Hát mi nem írhatjuk elő a nemzeti parlamenteknek, hogy éljenek a lehetőségekkel. Ez alkotmányos kérdéseket is felvet néhány országban. A lehetőségeink nagyban megnőttek. Szeretném elmondani, nem csak európai szinten, hanem az ellenőrzés területén, de néhány más pontnál is. Ezt így tudatosan így soroltuk fel ami az úgynevezett korai előrejelzési rendszer, vagy korai tájékoztatást illeti. Ha úgy tetszik, minden jogalkotási folyamat legelső pillanatattal kezdve tájékoztatjuk a nemzeti parlamenteket. A tanácsban kezdődött tanácskozásokról. Ha úgy tetszik, a tanács tagjaként nyilván egyenlagú felek a nemzeti kormányokkal az érintett miniszterek. Vannak olyan belpolitikai területek, amelyekbe nem avatkozhatunk bele. Tehát az, hogy a nemzeti parlamentek hogy járnak el, ezt ők döntik el. Az alkotmány 23-as cikkét meg kellett módosítani annak érdekében, hogy ezeket a lehetőségeket megerősítsük. Esetleg utalni kellene arra, talán célszerű lenne, hogyha az a novemberi ír parlamenti jelentést megnéznénk. A jelentésnek alap pillére az, hogy a demokratikus deficit az abból áll, hogy nem valósul meg a nemzeti parlamentek hatáskörének erőteljes kiemelése. Szerintem hivatkoznom kellene erre. itt említettem, ezért nagyon fontos, tehát az írek mit írnak maguknak, szerintem, amit egy ír parlamenti jelentés tartalmaz, szerintem sok más parlament, nemzeti parlament véleményét tükrözi. Tehát tanulságos lehet megvizsgálni ezt az ír parlamenti jelentést. Nagyon jó lenne, ha bátorítólag lépnénk fel ezekben a kérdésekben. Ami a bizottsági üléseket illeti, és a videokonferenciákat. Tehát kiváltképpen a jogalkotás előkészítési folyamatban szerintem akkor lenne jó ilyen videokonferenciákat szervezni, viszont nem gondolom azt, hogy a napi rend módosításáról videokonferenciát kellene tartani. A napi rend meghatározása. Én úgy gondolom, ez minden egyes parlament szent és sérthetetlen joga. Vannak olyan nemzeti parlamentek, ahol a rend meghatározás nem csak a parlament hatáskörébe tartozik. Tehát ami a szavazás illeti, a magyar tolmács szeretettel jelzi, hogy Elmebrok úr nem mindig a mikrofonba beszél, ezért igyekszünk összeállítani az elmondottakat. Tehát kötelezővé tenni ezt a kérdést, tehát azt hiszem, hogy meg lehet állapodni, ezzel nincsen semmi gond. Amit Mód kolléga említett, a szuverenitás, a nemzeti államok nem elismerése. El kell mondjam, tudomásul kell venni azt, hogy a nicai szerződés a nemzeti parlamenteknek sokkal kevesebb jogot és hatáskört biztosít, mint a Lisszaboni szerződés. Az európai kontextusban a Lisszaboni szerződés megerősíti a nemzeti parlamentek hatáskörét. Ami a szuverenitás folyamatát illeti, az önrendelkezést, az Európolt, az együttdöntést, az Dimitrió, ez így nem szerepel a jelentésemben. Azt gondolom, hogy az igazságot azért ne tagadjuk, amikor a saját érvelés nem gondolom, hogy nevetségesé kellene tenni magunkat érvelésünkkel. Kérem szépen a tények, azok tények, a faktumok, azok. Ami Botopulusz kollégát szeretném kérni, amikor a rendszeres párbeszéd konkretizálásáról van szó, legyen kedves is, terjessz elő a javaslatait, a konkrét javaslatait, és akkor ezeket nagyon szívesen, amennyiben lehetséges, ha megfelel a jelentés természetének, akkor ezt be fogom építeni. Gyorsan fogok dolgozni, ami a közös parlamenti fórumot vagy üléseket illeti. Szerintem ez napi szinten nem szükséges. Üdvözöljük azt, hogy a gondolkodás időszak nehéz idejében nagyon fontos eszmecsere, véleménycsere fórum volt ez. Például, ha egy újabb konventet kell összehívni, alapvető kérdésekben kellene megállapodni a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Szerintem ezek a fórumok legyenek továbbra is adhok fórumok, állandó jelleggel. Ugye most ugye volt a francia javaslat a konvent idejéből. Itt az egyes nemzeti parlamentek jogai és az Európai Parlament jogai oly mértékben változtak meg, hogy azt hiszem, hogy az ilyen erőltetett rendszeres fórumok nem biztos, hogy jók, tehát egy állandó intézményként ne állítsuk fel ezt a fórumot, tehát adhok jelleggel igen, szerintem jó. Tehát ilyen témák kerülhetnek elő, mint az IPEX rendszer, aztán az a kérdé, azok a kérdések, amelyek a szakbizottságok szorosabb együttműködését illetik. Szeretnék arra utalni, hogy nagy hangsúlyt fektetünk arra, ami az Európai Parlament reformját illeti. Tehát aki saját, akik saját maguk is parlamenti munkák képezik, tehát jó lenne, hogyha nem lennének ilyen show műsorok. Tehát a szakbizottságoknál konkrét, komoly munka folyik. Tehát ami a bizottsági elnökök értekezetét illeti, most nem hiszem, hogy az elnökök értekezete minden egyes döntéshozatallal összefüggésbe kell ö, kerüljön. azt gondolom, hogy néhány képviselő és néhány szabizottság esetében azért a legitimitás kérdése felmerül, illetve nem mindig érezhetjük indokoltnak néhány bizottság és, és személy fellépését. Én azt gondolom, hogy a tájékoztatás évente egyszer sorra kell kerüljön, tehát az Európai Parlament minden egyes képviselőt évente egyszer kellene tájékoztatni, tehát nem a hátsó szobákban és a folyosókon kellene ezt a tájékoztató munkát elvégezni, nemzeti parlamenteket is megfelelőképpen kell tájékoztatni. Tehát ez egy nagyon fontos pont. Az egyes képviselőket fel kell készítenünk, illetve tájékoztatnunk kell. Én azt javasolnám önöknek, hogy az írásos dokumentumok alapján, amiket már megkaptam, és amit önök elmondtak, az alapján egy pár napon belül átdolgozom a jelentésemet, és az új verziót mindenkinek eljutatom, annak érdekében, hogy minél előbb be tudják nyújtani a kedves kollégák a módosítóikat. Köszönöm szépen! Ja, Dank, Elmar Brock. Nagyon szépen köszönöm Elmar Brock az összefoglalót, a vita összefoglalóját. Ez egy nagyon fontos jelentés az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamente kapcsolata. Hálás lennék, hogyha sikerül bedolgozni ezeket a javaslatokat a jelentésbe javaslom, hogy a módosítók benyújtásának a határideje március 4-e 12 óra legyen. Tehát március 4-én 12 óráig kérjük a módosítókat. A következő napi rendi pont pedig a reflexiós csoportnak a munkája a 2020-2030 közötti időszakra vonatkozóan, milyen jövőképünk van. Üdvözlöm Felipe González urat, a bölcsek tanácsa elnökét. Nagy érdeklődéssel várjuk mindazt, amit elmond, és hogyan próbálják meg ebben a csoportban a jövőképet kialakítani, és örülök, hogy ez egy folyamatos párbeszéd lesz, amelynek most következik a nyitánya. Ez egy izgalmas kérdés, hova tart Európa, hol lesz a végállomás, milyen kihívásokkal szembesülünk majd. Nagyon örülök, hogy korábbi kollégánk és bizottsági elnökünk, Carlos Westendorf is itt van közöttünk, ő tanácsadója ennek a bölcsek tanácsának és hosszú éveken keresztül itt dolgoztunk együtt a parlamentben. Nem szeretnék hosszas bevezetőt tartani, nagy érdeklődéssel láttuk, hogy az Európai Tanács létrehozta ezt a csoportot, a Bölcsek Tanácsát. Nagyon örülök annak, hogy Európa nem csak napról napra próbál előre lépni, hanem megpróbál túl, túl látni, nézni, kitekinteni a, a tányér szélén. Ugye az amerikai elnökök mindig jövőképeket alakítanak ki mindenki a maga módján, de hát messze a jövőbe tekintenek. Az Európai Unió az elmúlt tíz évben egy kicsit leragadt, és mintha egy kicsit félne a jövőtől úgy tűnik és hét éve nem is ő igazán tudott tovább lépni, nem sikerült új szerződést létrehoznia, Úgyhogy én nagyon hasznosnak tartom ezt a munkacsoportot, a parlament nagy érdeklődést mutat ez iránt, és részt kíván venni ebben a munkában. Ez egyben egy feladat is, hogy a polgárokkal együtt folytassuk ezt a vitát, ugyanis jó lenne látni, tudni, hogy milyen lehetőségünk van arra, hogy bevonjuk az európai közvéleményt, nyilvánosságot ebbe a munkába. Nagyon sok remény, sok elvárás, kapcsolódik a munkához, és most Felipe González úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves parlamenti barátaim, az az igazság, hogy feltárni a jövőt ezzel a bizonytalansági tényezővel, amelyel ma kell szembenéznünk, hát ez olyan feladat, ami nagyon gyakran buskomorságba taszítja az embert, és a 2020-2030-as időszakra vonatkozó jövőnk itt Európában ez a feladat ez legalább annyira nehéz, mintha Spanyolország múltjáról akarunk beszélni, ez legalább annyira nehezen előrejelezhető, mint magunk a múlt. Először is azt gondolom, hogy alapvető fontosságú, sőt nagyon bölcs dolog kimondani, hogy tegnap volt először a bölcsek tanácsának a legelső ülése. Ez egy tulajdonképpen egy hát ülés volt, egy elemző ülés, a globális keretet próbáltuk megnézni, hogy hol található ma az Európai Unió és a világ milyen keretben. És az első gondolatunk az az volt, hogy ami a tartalmakat illeti abban a kolokviumban, amely a mi feladatunk lesz, itt természetesen szerepelnek személyes vélemények is, nem csupán a bölcsek tanácsának a véleménye, hiszen ezt a 12 tagú csoportot nem kötelezhetem el semmilyen irányba, hiszen még nem tudjuk, hogy milyen irányba fogunk haladni. A prioritások alapján igyekeztünk egy munkamódszert kidolgozni, és tegnap egy közös gondolkodást tartottunk, hogy milyen elemek azok, amelyek a jövőről való gondol- gondolkodásunkat kondicionálhatják. Úgy döntöttünk, hogy először is egy elemzést készítünk, milyen stratégiai célkitűzéseink vannak ezzel a jövőképpel kapcsolatban. Ez egyébként egy kezdeményező jelleg, egy proaktív stratégia lesz, nem védekező álláspontból akarunk indulni, hanem megnézni, hogy mit tehetünk azért, hogy kialakítsuk a jövőt, illetve hogy hogyan segíthetünk annak kialakításában nyilván mindig kalkulálunk a rendes, előre nem jelezhetőséggel, és két nagy kérdésre igyekeztünk válaszolni. Az Európai Unió hogyan szerezhet relevanciát állampolgárai számára, vagy ennek ellentéte, az Európai Unió miért veszíthet relevanciát az állampolgárok szempontjából, és hogyan lehet relevanciát szerezni a világ felé, a világ többi része felé, milyen kapcsolatunk van a világ többi részével. Tulajdonképpen az Európai Tanács egyik állásfoglalásából indultunk ki, Lisszabonban készült ez egy éve és két hónapja körülbelül. Aztán a következő napon pedig eh, Brüsszelben történt meg ez a szerződés aláírás, és nagyon fontos, különleges pillanat volt, hogy eh, amikor aláírtuk ezt a szerződést, akkor a tanács el kellett gondolkozzon azon, hogy most akkor az intézményi problémák vajon megoldottak-e. Mindenki elégedett volt az eredménnyel, a Lisszaboni szerződés eredményével, ezek intézményi kérdések voltak, illetve instrumentális kérdések Európa működése szempontjából a jelenlegi Európai Unióval a bővítés után. De azóta Eltelt az idő, amíg meg nem választották, ki nem jelölték a 12 tagot ebbe a csoportba. Először három embert jelöltek ki, az elnököt és a két alelnököt, és a fennmaradó kilenc személyt pedig a legutóbbi Európai Tanácson nevezték ki, még francia elnökség alatt. Tehát egy év eltelt ez a dolog lényege, és bevezetésképpen a jelenlegi kontextusba helyezve ezt a vitát, az első dolog, amit ki akarok emelni, az az, hogy ami Azóta történt, hogy megszületett az a gondolat, hogy megjöjj, létrejöjjön a bölcsek tanácsa 2020 2030 es időszakra vonatkozóan. Én egyébként a 2020-as időpontra összpontosítanék inkább, hiszen a 2030-as időszakból már csak a kínaiakra gondolhatunk, de mi a saját jövőnk szempontjából szeretnénk gondolkozni, hiszen olyan események vannak, amelyeknél láthatjuk, hogy amióta megszületett a döntés, azóta kialakult egy intézményi válság, amely a Lisszaboni szerződés elutasítása kapcsán történt. Ezt csak leírom, nem pedig értékelem, tehát intézményi válság van. Aztán, amióta megszületett a döntés, felütötte a fejét a pénzügyi válság. De akkor még az Európai Unió nem tudta, hogy ez a pénzügyi válság, amely már fölvette fölütötte fejét az Egyesült Államokban, nem is gondoltuk, hogy ez ilyen mélyen érintheti az Európai Uniót. Aztán pedig 2007 novemberében ugye azt gondoltuk még, hogy hát ez biztosak egy amerikai probléma, és ez minket aztán nem érinthet. Na jó, talán nem mindenki gondolta ezt, de azt ki kell mondanom, hogy általánosságban a politikai vezetők, az európai felelős döntéshozók úgy gondolták, hogy ez a válság nem fogja érinteni Európát, vagy legalábbis nem fogja érinteni olyan elmélyült módon, ahogyan végül is ez történt. Tehát akkor még nem is gondoltunk erre, sőt, még hónapokkal később sem. Én azt mondanám egyébként, hogy nyár végéig, a tavalyi év nyara végéig még nem is gondoltuk egészen pontosan, hogy ez a válság, ez valójában nem amerikai válság, hanem egy rendszerválság és ezeknél a rendszerválságoknál megállapíthatjuk, hogy ezek a legparadoxabbak, ugyanis ezeknél nincsen rendszeralternatíva. Nincsen egyszerűen alternatív rendszer, amivel felválthatnánk a jelenlegit. Aztán elmondhatom akkor megint, tehát, hogy kialakult először is egy intézményi válság, ezután egy pénzügyi válság, nagyon kemény ennek a kihatása a reálgazdaságra, azt is mondhatnám, hogy pusztító jellegűek, ugyanis a világ GDP-jének 25%-át veszítettük el ezzel, tehát a bolygó egészét érinti ez a válság, és a világ különböző régiói ismerték fel, hogy igenis őket is érinti a válság. Európa után Latin Amerika, Latin Amerika után Ázsia, tehát ez a válság, ez rendszerválság. Ezen túl pedig elmondhatom, hogy az intézményi válságon túl, a pénzügyi válságon túl, amely kihatással van a termelőgazdaságra, illetve a reálgazdaságra egy világrecesszió alakul ki, vagy pedig egy sokkal mélyebb világválság. A harmadik elem pedig, amit figyelembe kívántunk venni, hogy amikor ezt a mandátumot kidolgoztuk, illetve amikor meghatározták a mandátumunkat, európai stílusban, nagyon precíz volt abban, hogy ez a bölcsek tanácsa mivel ne foglalkozzon, viszont azt nagyon homályosan fogalmazták meg, hogy mivel foglalkozzunk. Ne foglalkozunk az intézményi kérdésekkel, mert azokat a Lisszaboni szerződés megoldja, és hogy a pénzügyi válsággal se foglalkozzunk, mert hát senki nem örül annak, hogyha valaki a zsebében kotorász. Úgyhogy ebből a pontból indultunk ki, ezzel a mandátummal kellett szembenéznünk, hogy még mielőtt a bölcsek tanácsának a munkája megkezdődött, és mondtam, hogy az ülésünk, az első ülésünk, az tegnap volt. Intézményi válság van, pénzügyi válság van, rendszerválság, amelynek rendkívül nehéz kihatásai vannak a reálgazdaságra, sőt egy biztonságbeli válság is van, ugyanis a mandátum beszél a biztonságról, a szervezetbűnözésről, nemzetközi terrorizmusról, ez teljesen korrekt egyébként, hát ezek az legáltalánosabb veszélyek, legláthatóbb veszélyek az Európai Unió számára, de megint csak az utunk során volt egy válság Grúziával, Oroszországgal, és ennek azért mégiscsak van köze az európai biztonsághoz. Aztán pedig később, az elmúlt hetekben ott volt a közel-keleti válság, és ez pedig olyan mértéket öltött, annyira elmérgesedett, amelynél nagyon nehéz értékelni, hogy ennek milyen következményei lesznek. Az Európai Unió számára egy valami biztos, hogy az Európai Unió fogja állni az újjáépítés számláját sokkal nagyobb mértékben, mint a nemzetközi közösség többi része. Azt hiszem, hogy ezt nagyon pontosan kimondhatjuk. Aztán pedig ott van a gázválság. Van még egy plusz elem van két aspektus, amelyeket úgy nevezhetünk, mint az energia mandátumhoz kapcsolódó problémák. Ez egy olyan aspektus, ahol pedig biztonsági garancia problémák vannak az energiaellátásban, a gázellátásban. Nem szeretnék túlozni, de mivel már öreg vagyok, azt azért elmondhatom, hogy a szovjet korszak, a szovjet rendszer ugyan átkozott volt, de legalább előrejelezhető. Akkor mindig jött gáz Európába. De ma pedig egy relatíve, előre nem jelezhető helyzettel állunk szemben. Semmiképpen nem szabad elbanalizálni a jelenlegi helyzetet, komolyan kell azt vennünk. Minden esetre ez igen aggasztó. És ez az energiaválság pedig egy olyan pillanatban jött létre, amikor egyébként relatíve nyugodtak lehetnénk, hiszen az olajára harmadára csökkent a nyári értékéhez képest. Ennek egy következménye aggaszt, mégpedig az, hogy ez az Európai Uniót arra késztesse, hogy átgondolja azokat a kihívásokat, amelyek már kompromisszumot jelentenek a híres 3-20 esetében. Tehát, hogyha az olaj megint nagyon olcsó lesz, a recesszió időszaka alatt egyébként ez valószínűsíthető, remélem ez nem tart túl sokáig, akkor attól tartok, hogy fölmerülnek azok a lehetőségek, hogy valaki megpróbálja ezeket a célkitűzéseket, amelyeket a globális felmelegedéssel szemben hoztunk, megpróbálja ezeket kifelejteni. Tehát megkaptuk a mandátumot arra, hogy elgondolkozunk Európa jövőjéről, tegnap pedig az első ülésünk során pontosan ezzel kívántunk foglalkozni, hogy a 2020-as jövőképet megpróbáljuk meghatározni, és megpróbáljuk meghatározni ezt, hogy milyen keretben dolgozunk. És hogy ez a keret, ez mennyire határozza meg a jövőt. A keret ugyanis új a pénzügyi válság, annak kihatása a globális gazdaságra. Olyan válság ez, amely legalábbis az én élettapasztalatom szerint példanélküli. E, nem tudjuk, hogy sikerült-e pontos előrejelzéseket készítenünk, és azt sem tudjuk, hogy meddig fog eljutni ez a meglepetés, az egyes befektetési alapok homályos irányításával kapcsolatban, illetve egyéb pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, amelyeket az elmúlt tíz évben nagyon vígan feltaláltak. Tehát egy teljesen új helyzet állt elő, nagyon különböző helyzet, és ebben a helyzetben pedig közép és hosszú távú célokat kell megállapítani az Európai Unió számára, és meg kell néznünk, hogy hol van a szűk keresztmetszet, hol lehet elérni ezeket a célokat. Szeretnék persze időt adni arra, hogy beszélgessünk is, úgyhogy elmondanám, hogy a decemberi alakuló ülés, illetve tegnapi első találkozónk után én javasoltam számos prioritást elnökként, amelyeket összetudok foglalni nagyon röviden. Az első prioritásunk, véleményem szerint legalábbis, az Európai Unió gazdasági és szociális kohéziós modellje. Hogyan lehet fenntartani ezt a 21. században? Tehát újra elemezni a Lisszaboni agendát, a Lisszaboni programot, hogy megnézzük a globális gazdaságban, hogyan tudunk versenyezni, és remélem, hogy nem, tudunk, nem lesz egy protekcionista regresszió a válságkezeléseként. Hogyan tud a gazdaságunk többletértéket termelni, hogyan lehet megtalálni azt, azt a kört, amely lehetővé tette, hogy a háború után Nyugat-Európa sikeres legyen termelékenység, versenyképesség és szociális kohézió terén. Hogyan lehet helyreállítani a gazdasági globalizáció feltételeit, hogyan lehet helyreállítani azt a ciklust, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ezt a versenyképes, de szociális kohéziós modellt helyreállítsuk. Ez tehát a legfontosabb pont véleményem szerint. Nem lehet a versenyképességi problémáról beszélni csupán, és más részről pedig a szociális kohézióról. Hogyha nincsen többletérték, akkor a szociális kohézió fenntartása kockán forog. A K plusz F erősítésével, a humántők erősítésével. Tulajdonképpen két vagy három alpontot tudunk így megvizsgálni, hogyha versenyképességet javítjuk, erre törekedett egyébként a Lisszaboni agenda is, akkor láthatjuk, hogy az eredmény kilenc évvel később nem kielégítő, ezt senki nem gondolhatja így Európában. És aztán pedig hogyan közelítjük meg a szociális kohézió kérdését? Hát úgy a belső kritikus elemek szempontjából, mint például a lakosságpiramis, európai demográfia, termelékenységi ráta, milyen volt 40 évvel ezelőtt, illetve most, és az európai demográfia mellett, ugye a bevándorlás kihatásaival együtt, milyen endogén és exogén elemek vannak a jóléti államban, amelyeket javítani kell és hozzá kell igazítani az új valósághoz. A második nagy blokk pedig láthatnák, hogy az előző két nagy kérdéshez kapcsolódik. A gazdaság, növekedés alapú gazdaság, illetve versenyképesség és szociális kohézió, a második pedig az energia és globális felmelegedés. Azt hiszem, hogy itt az európai célokat, még ha csökkentjük is, ugye ez a 320, a 320-as 2020-ig elérendő ezek a célok, Hogyha a foszilis energiaforrásokat tudjuk helyettesíteni, javítjuk az energia megtakarítást. Ehhez valódi forradalomra lenne szükség az energiaforrások használatában, a diverzifikációban, az szállítási, közlekedési hálózatok javításában, hogy elérjük ezeket a célokat. Ha ambiciózusabbak akarunk lenni, akkor meg még többet kell javítani ezen. Tehát ez egy hatalmas lehetőség, hogy modellként megelőlegezzük azt, aminél láthatjuk, hogy szerencsével az obamai, a új amerikai kormány is hozzájárulhat ehhez, és bennük egy nagyon hatékony szövetségesre találhatunk. Tehát ez, a, ez volt a második prioritásom, a harmadik pedig, ami a mandátumban is szerepet, és én magam is gondoltam rá, hogy Európa számára mit jelentenek a migrációs hullámok. Úgy abból a szempontból, hogy milyen problémát jelentenek ezek, de abból a szempontból is, hogy Európának mennyire van szüksége ezekre a migrációs hullámokra. Tehát föl lehet észlelni a migrációt problémaként és szükségletként. Erre megoldást kell tanálnunk, ezt mindenki tudja egyébként, de nagyon óvatos lépéseket tettünk még csak. Nem lehet 10-12-15 migrációs politikával rendelkeznünk, ugyanakkor viszont van egy olyan belső térségünk, ahol hiányoznak a határok. Ezt egyszerűen nem lehet így megvalósítani. Az egyetlen elem, amit nemzeti szinten megvalósíthatunk, az az, hogy hogyan integráljuk ezeket a migrációs hullámokat a lakosságba. Aztán pedig tiszteletben tartandó a Schengeni határokon belül főként az emberek szabad áramlása. Aztán pedig ott volt a biztonság, erről már beszéltem. Úgy hiszem, hogy az európai biztonsági probléma alá fognak tartozni a klasszikus témák és a fő veszélytémák, a nemzetközi terrorizmus, illetve a szervezetbűnözés. De vannak más veszélyek is, egyeseket már leírtam, de vannak olyanok, például Európa határai közelébe olyan államok, olyan törési zónák a Kaukázusban, közel-keleten, közép-keleten, amelyeket nem tudunk megoldani. Úgyhogy megint csak figyelembe kell vennünk stratégiai horizontunkon különböző biztonsági problémákat. Nem szeretnék segít se aggasztani ezzel, de képzeljük csak el, hogy mi történik akkor, hogyha 2014-ben, amikor Oroszország és Ukrajna között lejár a megállapodás, az ukrán kikötők használata tekintetében, tehát hogy az orosz csapatok használhatják az ukrán kikötőket. Képzeljük csak el, hogy mi történik akkor, hogyha 2014-ben lejárnak ezek a megállapodások. El tudjuk képzelni, hogy Oroszország ebbe belenyugszik, hogy nem lesz több tengeri kikötője? Az Európai Uniónak szüksége van közös kül- és biztonságpolitikára, amelyek szolgálják ezeket a célokat, amelyek befolyását, súlyát nemzetközi szinten erősíthetik, és el kell gondolkoznunk azon is, illetve hozzá kell tennünk, hogy a külkapcsolatokban hogyan tudjuk kihasználni az új amerikai kormányjal kapcsolatos lehetőségeket. Biztos valamilyen változás lesz, talán túlzásba esnek néha, hogy milyenek, de mégiscsak lesz. Ne felejtsük el, 95-ben nem újult meg az Észak-Atlanti stratégiai szerződés. Nagyon sok dolog történt már azóta. Talán érdemes lenne ezt a stratégiai megállapodást újra gondolni. Legalább két alapvető aspektusban fontos lehet ez. Az Egyesült Államok azt hiszem, már vállalta is ezt, illetve az új kormány feltétlenül felvállalhatja, hogy ez ők a világ legnagyobb hatalma, de nem lehet egyoldalú döntéshozatali folyamatot folytatni, hiszen ez nem hatékony sem a pénzügyi válsággal szemben, sem pedig a globális biztonsági válsággal szemben, nem pedig az energia kihívásokkal szemben, vagy pedig a globális felmelegedéssel szemben. Tehát az Egyesült Államok egymaga nem tud cselekedni. Ha Európa vagy pedig Latin Amerika felismeri, hogy az Egyesült Államok nélkül nem léphetünk, az Egyesült Államok nélkül nem tudjuk leküzdeni ezeket a problémákat, akkor kialakíthatunk egy olyan térséget, ahol együttműködünk a biztonság terén, az energia terén, a nemzetközi pénzügyi rendszer terén. Ez egy óriási lehetőség lenne Európa számára és ez pedig egy olyan felvetés, amely, a, amely kimondja, hogy most, jelen pillanatban dolgozhatunk csak ki egy válságpolitikát, amikor válság van. De egy válság ellenes politikával működ, működni, együtt dolgozni, anticiklikus módon, ennek közép és hosszú távú kihatásai is vannak. Ezért mondtam, hogy az olajárak csökkenése kihatással lesz az energia célkitűzések stratégiájára az Európai Unióban, az Egyesült Államokban vagy más országokban, ugyanis, hogyha a nyersolaj árának csökkentése kihatással van ezekre a célokra, akkor attól tarthatunk, hogyha ettől a, ezektől a céloktól eltérünk, akkor nem fogunk tudni oda visszatérni. Én hiszek abban, hogy a világgazdaság megint növekedni fog, és remélem, hogy energia kérdésben egy kínálati válság már nem fog kialakulni. Ezen túl pedig azt is ki szeretném mondani, és az inkább információ, nem pedig vélemény. Azt gondoljuk a csoportban, hogy gondolkoznunk kell az európai identitásról és az európai értékekről. Főként arról, hogy mi Európa, például Európa határai szempontjából. Én pragmatikus szempontból jobban szeretek arról beszélni, hogy mi az Európai Unió, mert arról beszélni, hogy mi Európa, itt mindig elbizonytalanodom. Ugyanis, ha arról beszélünk, hogy mi az Európai Unió, akkor én magam is tudok válaszolni, és nem kompromitálom a csoportot sem, hiszen az Európai Unióban azok tagok, akik az Unióban ebben a projektben részt kívántak venni, bizonyos feltételeknek megfelelve úgy döntöttek tehát, hogy részt vesznek ebben az unióban. Mi Európa? Hát ezt már vagy három ezer éve vitatjuk, és még most sem tudjuk pontosan, hogy mi Európa. Ezért gondolom, hogy az identitásról, az értékről való vita fontos lehet egy ilyen válsághelyzetben. És van még egy olyan pont, amelyet valamennyi intézményben, politikai vezető körében vitatunk, az az, hogy az Európai Unió hogyan kapcsolódik, milyen kapcsolatot tart fenn a polgárokkal valamennyi kormány gondolkozik ezen. Mi történik a polgárokkal? Melyek azok a kommunikációs csatornák, amelyek az elit csoportokat megtörhetik, és amelyek összekapcsolnak, összekapcsolják a polgárokat az Európai Unióhoz. Kérdezzük meg például néhány hónapon belül, hány polgár kötelezi el magát az európai választások mellett. Hát ez az egyik legünnepélyesebb lehetősége a polgároknak, hogy beavatkozzanak az ügyekbe. Ezért gondolom tehát, hogy a parlament lehet egy kapcsolat az Európai Unió és a polgárok között. Én egy olyan európai vagyok, aki Európa barát. Én hiszek Európában, sőt, mi több azt gondolom, hogy ebben a kritikus helyzetben rendelkezni egy Európai Unióval, ez olyan, mint egy isteni ajándék. egy kicsi, olyan keresztény vagyok, akinek azért vannak hátránya is, ugyanis már nem hiszek, nem vagyok hívő, de mégiscsak úgy gondolom, hogy az Európai Unió az egyetlen lehetőség, az Európai Unió az egyetlen lehetőség ahhoz, hogy Európának valamilyen relevanciája legyen a világban. Nagyon aggaszt ezért tehát, hogy egyre növekvő mértékben ábrándulnak ki a polgárok az Európai Unióból ebből a közös projektből. És ha engem ez aggaszt, de meg tudom érteni, hát még sokkal jobban aggaszt az, hogy vannak olyan vezetők, akik azért vezetők, mert ezt a kiábrándultságot képviselik. Ebben a helyzetben fog tehát a csoport dolgozni ezekkel a prioritásokkal, és időnként arra gondolunk, valószínűleg a tapasztalat miatt, hogy az erőfeszítés buskomorsághoz vezethet. Ugyanis nagyon sokszor azt látjuk, hogy sok kitűnő jelentés van ezekről az egyes kérdésekről a parlament, a bizottság, a szakosodott csoportok foglalkoznak ezekkel. Azt hiszem, hogy ebben a javaslatban azonban mindannyian egyetértünk, hogy körülbelül 20-25 oldalnyi anyagot kívánunk összeállítani, ami érthető, olvasható. Nemrégiben mondtam ezt például a kollégáknak, hogy használjuk azokat a rövidítéseket, amelyekről ugyan mi azt hiszük, hogy ezeket mindenki ismeri, de talán mégsem van így. Tehát maximum 25 oldalas legyen ez, és eh, néhány ajánlást is megfogalmazhatunk ebben. Ne legyen ennél hosszabb. Ez tehát a szándékunk, és nagyon szeretnénk tudni, hogy az Európai Parlament hajlandó -e egy állandó párbeszédre. Az Euró- a parlamenten keresztül talán a polgárok felé is megnyílhatunk, ugyanis nekünk csoportként nincs erre se eszközünk, se anyagi eszközünk, hogy interaktív párbeszédet folytassunk a polgárokkal. Talán a parlament ezt felvethetné, ahogyan például a konvent is, konventnél is volt egy ilyen javaslat, hogy ö, legyen párbeszéd az állampolgárokkal. Elnézést kérek önöktől, Szeretném elmondani, hogy a reflexiós csoportot még mindig nem akarom kompromitálni. Engem aggaszt, hogy az Európai Unió még mindig kritikus helyzetben van, ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy csak az Európai Unióval tudjuk leküzdeni ezt a válságot. Észszerűen, sikeresen, oly módon, hogy ez relevanciát jelentsen a polgárok számára és a nemzetközi közösség számára. Úgyhogy az elkötelezettségem Európa felé egyre erősebb, de az aggájaim is egyre erősödnek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Felipe González úrnak ezt a bevezetést és az elmondott gondolatokat, amelyek felmerültek a bölcsek tanácsában. Szívesen vesszük a felkérést, hogy részt veszünk ebben a párbeszédben, és a nyilvánosságot, a polgárokat is bevonjuk egy picit szkeptikusak voltunk az elején, hogy ez a bölcsek tanácsa valóban a megfelelő módszere a kérdés tárgyalására, aminek utána volt már két konvent, ahol a parlamentek és a nyilvánosság is jelen volt. Azonban annak alapján, amit most hallottunk, elmondható, hogy ez a reflexiós csoport, ez a bölcsek tanácsa nagyon is fontos, nagy szükség van rá, és hogyha 2010-ben a jelentés, tehát mostantól kezdve egy év múlva megszületik, akkor ez nem a levéltárakban és a fiókokban fog kikötni, mint sok más jelentés, hanem egy folyamatos dinamizmust vált ki, ugyanis a jövőről folytatott folytatott vita az nem csak egy évig kell, hogy tartson, hanem folyamatosan a reformokról, platformokról, módszerekről folyamatosan gondolkodnunk kell, hogy ezeket a nagy mega kérdéseket hogyan tudjuk a nyilvánosság előtt a politikai arénában megvitatni, képviselni és továbbvinni a bölcsek tanácsa ugye profétaként dolgozik, 2020-2030-ra próbál előrejelezni. Ez nem könnyű, de hát vannak trendek, tendenciák, megatrendek, amelyeket nem lehet nem észrevenni. És ugye a kérdésemben is benne volt, hogy hogyan próbálják majd meg a kört négy szögesíteni, hogyan tudnak megfelelni ennek a kihívásnak, anélkül, hogy nem beszélhetnek sem az intézményekről, sem az aki kommunitéről, sem pedig a pénzügyekről, ugyanis itt nem akadémiai vitát kívánunk folytatni, mint az egyetemeken, hanem politikai vitát, és abból kívánjuk levonni a következtetéseket, hogy mindez a gyakorlatban mit jelent majd a polgárok számára ez a fejlődés. Nos, nagyon hosszú a hozzászólók sora, és három percben határoznánk meg a hozzászíleusi időt. Egyébként nem kerül mindenki ö, sorra, úgyhogy az óra itt is jár ebben a teremben. Zsálük Dohan jelentkezett elsőként, tessék. Nem? Pardon? Vigo Mendez, de Vigo, de hát most már Zsálük Duhánia az elsőbség. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, nagyon örülök, hogy korábbi barátom és kollégám itt van jelen, és vállalta a felelősséget, a munkát, amelyről itt beszámolt. Nagyon nagy megelégedéssel, örömmel hallgattam őt, nem csak a helyes irányokat vázolta fel, hanem természetesen fontos lesz az is, hogy hogyan valósul majd ez meg, hogyan tudja ezt az Unió pragmatikusan hasznosítani. Ezzel kapcsolatban néhány megjegyzést. Úgy gondolom, hogy a munkacsoport felállítása és a mostani időszak között gyakorlatilag előnyére változott alakult a bölcsek tanácsa, a válság valahogy jobban tudatosította a problémákat a globalizációval kapcsolatos kérdéseket, hogy ez milyen hatással van az, a polgárok mindennapi életére. Így tehát tudatosabban figyelünk ezekre a kérdésekre, éppen a válság nyomán. A válság egyben lehetőség, esély az egyik oldalon, a másik oldalon persze hatalmas kihívás, gyorsan kell válaszokat találnunk, és a 2010-es perspektíva mindenképpen pozitívan szemlélendő, ugyanis a válságok kapcsán mindig az a helyzet, hogy lesz egy egy közös felismerés, de ez azután csökken, alábbhagy, és aztán hirtelen el is felejtik az emberek, amit már egyszer tudtak. Úgyhogy ezt a kritikus tömeget, ami most rendelkezésre áll, a tudást, a tudatosítást, illetően ki kell használni, ahogy Felipe elmondta, az a probléma felvázolás helyes. Gondoljunk a pénzügyi válságra, a migrációs kérdésekre, a biztonságra, az energiapolitikára. Az embereknek az az érzésük, hogy ez a válság a nemzetállamok potenciálján, lehetőségein túlmutat. Meg kell nézni, hogy milyen reakciók vannak Lisszabon óta. Alapvetően ez a tudatosság megvan a polgárokban. Felipe González a végén azt mondta, amit én nagyon jónak tartok, hogy a polgároknak nem csak az az érzésük, hogy igazi európai polgárok, hanem a, továbbra is a, a, a tagállamok állampolgárainak érzik magukat. De hát, hogyha a globális világban akarunk helyet találni, akkor ez csak Európán keresztül valósulhat meg, és ez egy hatalmas kihívás az Európai Unió számára. Gondoljunk az elmúlt évszázadra, elmúlt 50 évre. Európa egyfajta emocionális kapcsot alakított ki. Volt egyfajta lelkesedés Európa iránt. Ma a polgárok, fiatalok Európát tényleg tekintik, csak nem valami olyasminek, ami meghatározza majd a jövőjüket. Azért, mert az a benyomásuk, hogy a globalizáció inkább egyfajta fenyegetés Európa számára, és ők maguk nem érzik, nem tekintik magukat ennek a globalizációnak a részének a probléma egy része tehát itt van, és itt kell neki látni a megoldásnak, és ez egy nagy kihívás. A bölcsek tanácsa ezt a problémát meg tudja fogalmazni, és ezzel is nagy szerepet játszik. Végül még két rövid megjegyzést hagy tegyek. Nagyon fontosnak tartom, hogy a csoport ne egy elefántcsont toronyban végezze a munkáját, hanem a társadalommal maradjon kapcsolatban, párbeszédet folytasson a parlamenttel is. Ez egy nagyon fontos tényező. A konventben is kiderült, hogyha a polgárok is részt vehet vezetnek a munkában, akkor ez mindig többletértéket biztosít, és ezt a tapasztalatot hasznosítani kell, és az embereket is be kell vonni a munkába. Végül pedig másodszorban szintén a konventál kapcsolatos tapasztalatra hivatkoznék. Véleményem szerint a bölcsek tanácsának a jelentése bizonyos operatív javaslatokat is kell, hogy tartalmazzon a konventnek. Ez volt a sikere ez nem megy ebben a csoportban, de a konvent annak idején egy szerződést dolgozott ki javaslatként, amelyet nem lehetett csak úgy félretenni, hanem tovább kellett dolgozni rajta. Annak alapján mindennek ellenére, ami időközben történt, azért megmaradt ez a szerződés, ez a tervezet, ezért azt gondolom, hogy konkrét javaslatokra lesz szükség, amelyeket azután meg lehet valósítani operatív módon. Egyébként attól tartok, hogy ez csupán jelentés írott malaszt marad, és a könyvtárakba kerül be. Köszönöm szépen, Jean-Luc Duhák és mint volt miniszterelnök több időt kap, de a többieket kérem, hogy... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülünk, hogy itt van a volt miniszterelnök úr, és gratulálunk ezért az első eszmecseréért. Az új Egyesült Államokkal való kapcsolatainkról szólt, hogy ki kell használni a lehetőséget, most jöhetett el a pillanat. És Érdekelne, hogy a biztonság és védelmi témákban is gondolja, hogy együttműködhetünk-e. Szerintem egyszerűen nincs értelme, hogy az Európai Unió állandóan az újjáépítés költségeit vállalja, ugyanakkor viszont meg se kérdezik, hogy biztonság, védelem szempontjából Európa mit akar. Szerintem az európaiaknak ez fontos téma, aztán pedig éghajlatváltozás témakörében azt gondolom, hogy van egy olyan kérdés, amely különösen fontos egyes tagállamok számára, ez pedig az atomenergia témája. Azt hiszem, hogy meg kell szabadulnunk a tabuktól, és ezt a témát szükséges, szükségletként fel kell vetnünk, Jelen pillanatban ugyanis azt láthatjuk, hogy Európa külső partnerektől függ. Két megjegyzésem is volna. Úgy hiszem, hogy az identitással kapcsolatban azt mondhatnám, hogy túl sok időt erre ne fordítsanak, én már évek óta gondolkozom ezen, és azt hiszem, hogy soha nem fogunk eljutni. Végezetül pedig mi igyekszünk védeni azt, hogy a kereszténység témája a szerződésbe bekerüljön, hát nem sikerült ezt megoldani egyelőre. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan erőfeszítés, amely remélhetőleg nem jár majd burskomorsággal, hanem nagyon is felemelő lesz mindannyiuk számára. Köszönöm uh, Alain Lemassur. Köszönöm szépen, Alain Lemassur. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, és szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy Felipe González volt miniszterelnök urat itt üdvözölhetem. És örülök annak, hogy megismerhettem szellemisége lényegét. Milyen dolgot szeretnék elmondani? Húsz évvel ezelőtt választottak meg először európai parlamenti képviselőként, de nem olyan régen derült ki számomra, hogy azok a jogszabályok, amelyeket mi megszavazunk, egyáltalán nem kerülnek át a nemzeti jogrendbe. A nagy piac, a belső piac működik, de azok a jogszabályok, azok a törvények, amelyek igazából az állampolgáraik, állampolgáraink érdekeit kellene, hogy szolgálják, ezek valahogy nem kerülnek végrehajtásra tehát a, a tartózkodási jog, például az állampolgári jogok, az azonos neműek házassága. Tehát igazából nagyon sok rendelkezés nem kerül át a nemzeti jogrendbe. Én a, nemzeti, a francia parlamentben készítettem egy jelentést, ez egy nagyon új dimenzió, amit bevezethetünk. Tehát itt az európai polgárhoz akarunk ugye közelebb kerülni. A történelem mire is tanít bennünket? Nos, arra, a 27 tagállam esetében, ugye szövetségre léptünk 27-en, de de néhány országban, az iskoláinkban kitermeljük a jövő nacionalista politikusait. Tehát úgy tűnik, hogy sokszor ö, dicsőséges történelmet tanítunk saját hazánkban és országainkban és régióinkban, tehát úgy tetszik, ö, nem azt a közös szellemet adjuk át a gyerekeinknek, hanem a nemzeti öntudatot építjük. Ez ö, nyilván az oktatás ö, nem ö, közösségi hatáskör, de szerintem a történelem tanítást valamilyen szinten, európai szinten kellene hozni, vagy legalábbis egyeztetni. Itt a közös valutát például. Tíz éve ünnepe, most ünnepeltük a tíz éves Európai Mon- Gazdasági és Monetáris Uniót, a GMO-t és a közös valutát. Az euróból nagy világ valutát kívánunk teremteni. A dollár mellett a dollárt helyettesítheti -e? Vagy mit szeretnénk elérni? Az euró maradjon egy európai ö, pénz, nem? Én azt gondolom, hogy elérkezett az idő arra, hogy tovább lépjünk. A következő téma a szomszédsági politika. Ezt újra kell gondolni. Látjuk, hogy például ami a szomszédos államokat illeti, mert hát nem mindenkinek tudjuk a ö, tagságot felajánlani. Tehát szóval kell elgondolkozni, hogy hogyan lehet őket arra ösztönözni, hogy a demokráciát erősítsék, hogy lehet arról gondoskodni, hogy a demokrácia fénye, melege őket is elérje. Nem lehet mindenkit egy kalap alá venni, minden tagál, minden szomszédos országot, mindenkit saját érdeme alapján kell megítélni. Ezen is el kellene gondolkozni, mi legyen a szomszédsági politikával. Utolsó javaslatom, megjegyzésem. Megállapítható, hogy a globalizáció során a 21. században az a kérdés, hogy mi ugye szomszédos országok uniójaként állunk itt a globalizációban mi, ha úgy tetszik, eh, ugye van a Mercosur, van az ASEAN, eh, van az öbölmenti országok eh, együttműködési szervezete. A regionális csoportok akarnak hasonlóképpen fellépni. A 21. század végén a világ lehet, hogy nem csak államokból fog állni, hanem állam szövetségekből, állam csoportokból. Hogyan lehet arról gondoskodni, hogy ez az európai példa, az európai modell, úgymond kvázi átragadjon másokra is. Azt hiszem, hogy itt azt mondja az elnök úr, hogy eddig a volt miniszt, miniszterelnökök szóltak, most pedig Severin úr. Igyekszem röviden szólni, röviden reagálni Felipe González bevezető gondolataira is, szeretek esetleg konstruktívan hozzájárulni. Első pont, szerintem az ön megközelítése helyes. Diagnózis és terápia. De hát a költségeket se felejtjük el, amelyek segítségével javítani lehet a terápiát, illetve nem lehet javítani a terápiát. Mert ha nem javítjuk a terápia minőségét, amelyet javaslunk, akkor azt hiszem, hogy a költség nagyobb lesz. Tehát a terápia hiányának költsége nagyobb, mint a terápia javításának költsége. Említett több válságot. De a válságok egy része véletlenszerű, ideiglenes, de vannak strukturális válás, válságok. Most igazából az ideiglenes válságokat említette, de arra is oda kell figyelni, azokra a válságokra, amelyek strukturálisak, és ezeket valóban hosszú távon kell megoldanunk. Hármas pont. Ön említette az identitás kérdését. Az Európai Uniós identitás kérdését. El kell mondanom, hogy az identitást hozzá kell tenni a válsághoz. Mert ha úgy tetszik, az identitás jelenleg strukturális válság. Identitás válság van most. Az identitás válság megoldása kapcsán nem metafizikai megközelítést javaslok. Mire is van szükségünk most arra, hogy megtalálj, meghatározzuk az európai álmat, vagy az Európai Uniós álmot. Úgy tűnik, nincs ilyen álmunk, egy ilyen alapító mítoszunk, ezt kell megteremteni. Meg kell határoznunk a kohéziót. A kohézió, a kohézió kellene garantálja azt, hogy hűségesek a polgárok az európai intézményekhez. Én úgy gondolom, hogy ezek az okok biztonság, négy dimenzió egyéni biztonság, kollektív, a szociális biztonság, nemzeti biztonság, kultúrás biztonság és nemzetközi biztonság. A biztonság szó négy vetülete fogalmazza meg ezt a kérdést. Szerintem az európai intézmények többletértéket tudnának biztosítani a nemzeti ö, ügynökségekkel vagy hatóságokkal ö, szemben. És ha ezt a biztonságot, ezt a négy oldalú biztonságot megteremtjük, az állampolgárok nyilván hűségesek lesznek hozzánk, vagy hülyek lesznek hozzánk. A következőn kellene elgondolkozni. Általában úgy gondoljuk, hogy a nemzetállam Sokan azt gondolják, hogy az Európai Unió fenyegeti a nemzetállamokat, hogy az integráció fenyegeti a nemzetállamokat. Nem ez a igazság. A nemzeti társadalmak a céltforgácsolódása, ez valódi jelenség. Az nemzetállamaink anarchiát élnek át. Az állampolgárok úgy érzik, hogy a nemzetállamok nem védik meg őket, és éppen ezért az állampolgárok kisebb közösségekben keresnek menedéket, és ezek általában nem mindig demokratikus csoportok. Tehát ez az igazi, a szétforgácsolódás, az igazi veszély elnök, sajnos a három percet be kell tartani. Én is, én, én volt miniszterelnök helyettes vagyok, mondja Szeverin úr. Na jó, akkor még egy percet kap, mondja jó lányen. Jó, akkor még egy mondat, egy szót. Szeretném azt megismételni, amit Alan Lemesz úr említett. Hogyan lehet a következő problémát megoldani? Nemzeti építészekkel kell EU-t építenünk. A nemzeti vezetők nem akarják az állampolgároknak elmondani, hogy mi az EU és mit adhat, és nem fogadják el a nemzeti vezetők azt, hogy ők a ö, nemzeti szinten nem tudnak mindig megfelelni az európai polgárok elvárásainak. Az utolsó pont, Remélem, a konklúzió, konklúzió lesz, azt hiszem, hogy a termék politikai manifestó, kiáltvány kellene legyen, amelyet mindenki megértene. Ez egy cselekvési, technikai cselekvési program lenne, amelyet a technokraták és a szakértők kidolgozhatnak. Nagyon szépen köszönöm. Majdnem miniszterelnök lettél ám ezzel az idővel. Ezt azt hogy úgy tudom, hogy ön semmilyen miniszter nem volt, Jövőbeli esetleg mondják, jövőbeli, jövőbeli. Öt percet kap, mondják itt a teremben. Szóval Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni ezt a munkacsoportot, a bölcsek tanácsát. Olyan pillanatot élünk meg, ahol valóban gondolkodásra van szükség, és ez a munkacsoport szerintem felbecsülhetetlen módon tud hozzájárulni ahhoz, hogy kijelölje utunkat. Szeretnék most utalásokat tenni arra a vitára, arra a hozzászólásra, amelyet González úrtól hallhattunk illetve néhány kritikus megjegyzéssel is élnék, de pozitív értelemben. Először is a válság és az előre nem jelezhetőség problémája. Egy előre nem jelezhető világban élünk, és a válságra, a rendszerválságra való reakció csupán a globális igazság lehet, és az Európai Unió, az európai modell a megfelelő kiinduló pontként, hogy megvalósuljon ez a globális igazságosság. A következő probléma, amelyet a csoportnak fel kell vetni, ez az, hogy határozza meg, mi, mely ez a modell az európai politika szempontjából, illetve az Európai Unió reakciókapacitása szempontjából, illetve hogy hogyan reagáljunk a bővítés korlátaira. És aztán pedig ott van az EU, mint exportálandó modell. Arról van szó, hogy az Európai Unió képes arra, hogy exportálja saját modelljét. Ugyanis, hogyha ezt nem vizsgáljuk meg a 2020-2030-as évekre, akkor ez problémát jelenthet, és ha ezt elkerüljük, akkor pedig belekerülhetünk abba a veszélybe, hogy visszanézünk. az igazságosság csupán a külső biztonsággal valósítható meg, és a népek egységességével. A nagy gondolkodók is ezt figyelembe vették, és a megállapított modellekkel szemben pedig a modelleket hozhat létre. Gazdasági modellekről is szólnunk kell, illetve a szociális védelmi modellekről. Ezek egy olyan Európában valósulnak meg, amelyek egy nem előrejelezhető globális világban élnek. Aztán pedig egy kérdésem is lenne, ez a csoport hogyan próbálja megfogalmazni az Európai Uniót, amely egészként jár el, illetve mi a bővítési kapacitása lehetősége. Másrésztről az Európai Unió hogyan lehetne főszereplője a globális igazságosságnak? Illetve az Európai Unió hogyan gondolhat magára oly módon, mint egy olyan térségre, ahol az identitások többség, sokassága az fő probléma, nem pedig azok hiánya. Vielen Dank, Carlos. Köszönöm szépen, Carlos Canero. Köszönöm, elnök úr. González elnök úr joggal mondta, hogy intézményi válságot élünk meg, de azt hiszem, hogy ez a válság egy sokkal szélesebb, elmélyültebb válsághoz kapcsolódik, amely alkotmányos válság. Az alkotmány nem jött létre nem jött létre a Lisszaboni szerződés. Ha ezek megvalósultak volna, hanem akkor, akkor már ezt a problémát megoldottuk volna rég. Ez az európai politikai konstrukció szempontjából különösen fontos, és valóban, amikor megvalósul az európai parlamenti választás, akkor az emberek nem tudják pontosan, hogy igennel vagy nemmel szavazzanak, hiszen ezt a válságot már olyan régóta éljük meg, és azt hiszem, hogy a következő európai választásokon a tartózkodás politikáját fordíthatjuk meg. Az elmúlt hat hónapban gazdasági válságot éltünk meg, de az tény, hogy ezek a hónapok visszavethetnek minket oda, ahova nem akartunk elérni. Oda, hogy az emberek nem tudják munkánkat hasznosnak tekinteni. Azt hiszem, hogy egyes kérdésekkel foglalkozniuk kellene. Van egy fejezet, ami nem szerepel az európai konstrukcióban, ez pedig a gazdasági és szociális kormányzás és koordináció. A koordináció teljesen a képtelenségbe zuhanhat, hogyha nem rendelkezünk megfelelő intézményekkel. Az euró tizedik évfordulóját ünnepeljük, de hogyha nincsen gazdasági kormányzás, gazdasági irányítás, megfelelő költségvetés, akkor anélkül egy olyan pénz lesz az euró, amely nem tudja megvalósítani a szükséges eredményeiket. Aztán pedig a kérdés az, hogy elegendő-e a parlamenti választás, hogy a polgárok nyilatkozzanak, vagy pedig hogyan tudjuk őket jobban bevonni, népszavazások útján, milyen egyéb módon. Ezek, hogyha Ön azt gondolja, hogy ezek intézményi kérdések, én azt mondom, hogy nem, ezek alkotmányi kérdések. Beszélnünk kell ezekről a problémákról és válságokról, Dően asszony, illetve úr kiemelte, hogy az alkotmányban voltunk egy, voltak egyes sikerek. A civil társadalmat bevonandó az Európai Parlamenten keresztül Szeretném kérni, hogy ezt erősítsék meg. Önöknek joguk van arra, hogy ezt kérjék. Az Európai Parlament a költségvetési hatóság, úgyhogy kérem, hogy a megfelelő költségvetés kérjék meg önök is. Exakt 3 Perc csodálatos, most pedig Szájer úr, József szó. Köszönöm szépen. Nemrégiben olvastam egy könyvet a megatrendekről Európában, és ez úgy kezdődik, hogy felvázol egy képet egy 2025-ös eseményről, amikor David Beckham Európa elnöke fogadja a kínai császárnőt, és köszönetet mond a kínai segítségét, hogy megmentették Velencét. Nos, hozzá további nehézségeket, illetően amikor a jövőről beszélünk, jó szerencsét és kemény munkát kívánok önöknek ezen a területen, de úgy gondolom, hogy az a megközelítős, amiről az imént hallottunk, és én azzal teljesen egyetértek, amikor nem a jelenlegi helyzetről beszélünk, hanem a feltételekről, hogy hogyan tudunk egy olyan Európát elérni 2020-2025-re, amely biztonságos, ahol az emberek ö, megvalósíthatják ö, kívánságaikat, ahol az emberek életfeltételei, ö, létfeltételei jók. Ezek a, ez a megfelelő megközelítés. Ugyanis ha megnézik, hogy fél évvel ezelőtt miről beszéltünk, a magas élelmiszerárakról, és miről beszélünk most, akkor azt gondolom, hogy látjuk, hogy egyre több különböző probléma kerül terítékre. Tehát mindenképpen figyelemmel kell lennünk, figyelnünk kell a feltételekre, a jövő feltételeire, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és ez említésre is került már a vitában, az, hogy visszaszerezzük a polgárok bizalmát, az európai projektbe vetett bizalmát. Úgy gondolom, hogy ez az alapja mindennek, az alapja, a kiinduló pontja annak, hogy tovább dolgozzunk, ugyanis nem tudunk tervezni a jövőre, hogyha nincs ott mögöttünk ez a bizalom. És ebben az értelemben, ahogy André Severin is említette, válságban vagyunk, igenis. is Számos feltétele van annak, hogy hogyan lehet megszerezni a polgárok bizalmát, hogy a negatív feltétel be kell fejezni, vagy abba kell hagyni ezt az intézményi vitát, az embereket ez nem érdekli. A társadalmak életében ez fontos probléma, de később nem kell, hogy az legyen. Tehát be kell ezt fejezni, és egy hatékony és, és jó Európát kell kialakítanunk, amely folyamatosan tud dolgozni, és nem csak beszélni erről, mert ez nem érdekli a polgárokat, ez negatív meg feltétel. De mi szeretjük ezt, csak hát ez feltétele annak, hogy tovább lépessünk. A következő kérdés az azonosság, az identitás. Azt hiszem, ez sokkal fontosabb, mint ahogy gondoljuk. A mi identitásunk az részben az örökségből, örökségünkből tevődik össze, ugye a keresztény gyökerekből, erről is történt már említés, fejlesztés. A másik oldalon pedig a szociális piacgazdaság és a jelenlegi polgári kezdeményezések is részét képezik ennek az identitásnak és azt hiszem, hogy az egyetlen helyes út, amelyen járhatunk, az az, hogy ezekből a feltételekből indulunk ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Genovéva Grabowska asszony. Nagyon szépen köszönöm elnök úr a szót. Én a magam részéről szintén köszönetet szerettem volna mondani a miniszterelnök úrnak ezért a mélyreható elemzését. Először is egy kis optimizmust szeretnék vinni ebbe a pessimista értékelésbe az európai polgárokat, illetően egy kis példával kezdem. Az én egyetememen verseny volt a diákok között, és eszét kellett írniuk arról, hogy Európa és az Európai Unió milyen lesz majd 2020-ban, hogyan képzelik el, és az ő elgondolásaik, a diákok ötletei, és ahogyan a fiatalok ezt leírták, rendkívül inspiráló volt. Ebből kiderült, hogy amikor az egyes embert kérdezzük, akkor nem igazán pessimista, másodszorban pedig ez a feladatok és az elvárások kérdése, hogyan tudjuk ezt összhangba hozni a bölcsek tanácsában. Ez 12 eminens képviselőből áll, és nem várjuk el, hogy a diagnózis és a, a kezelési mód, a terápia, tehát mi rossz Európában, ezt egy az egyben megmondják, de azért a bölcs meglátásaikra kíváncsiak vagyunk, és szeretnénk, hogyha olyan dolgokat is észrevennének, amit néha mi nem veszünk észre. Mi túlságosan el vagyunk foglalva magunk is ügyeivel, és nem szentelünk megfelelő figyelmet annak, annak, hogy Európát hogyan látják a polgárok, hogyan éli meg Európát a külső világ majd 10 vagy 20 év múlva. Szeretném felhívni a figyelmet arra, ami amit fontosnak tartok, lehet, hogy nem mindenkinek tetszik, de meg kell határoznunk saját identitásunkat nem szeretem azt, hogy mindenki büszke, meg hogy mindannyian egyesülünk a, a különbözőségben. 27 rendszerünk van, és a, a különbség csodálatos dolog. Ez jó motto ma, de én azt várnám el az önök munkacsoportjától, hogy mondják meg, hogy mivel próbálunk inkább egyesülni, és nem pedig elsősorban azt, hogy mi oszt meg bennünket. Azokat az értékeket kell megtalálnunk, amelyek a legfontosabbak minden európai polgár számára, amelyek az emberek azonosulni tudnak, függetlenül attól, hogy szeretik segítik-e az európai intézményeket, vagy nem. Véleményem szerint ez csak a kezdet. A kezdet, tehát először be kell azonosítani, hogy mi az, ami összeköt, mi az, amivel azonosulni tudunk, és mi legyen a vezérmotívum, a leitmotív számunkra, amely majd évtizedről évtizedre elvisz bennünket az úton. Köszönöm szépen, Vila Vievski. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon is megértem amit elmondott elnök úr. Nagyon sok kérdést kapott, ezeket majd most mind meg kell válaszolni, ráadásul most még én is felteszek kettőt. Szó esett már az európai polgárságról, ez az európai identitás része azzal kapcsolatos. A demokrácia nemzetállamokban alakult ki. Nem gondolja, hogy egy nagyon fontos feladata lenne a bölcsök tanácsának, hogy foglalkozzon azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet az európai vitát a nyilvánosságban lefolytatni, hogy ezt a vákumot betültsük, amely még mindig fennáll az európai intézmények és a polgárok között. Nagyon gyakran elfogadják Európát, tudják, hogy szükségük van Európára, csak valahogy nem érzik lelkesnek, tájékozottnak, felkészültnek érzik magukat, azaz nem éreznek felelősséget Európa iránt. Ez lenne tehát az első feladat. A második kérdés az, hogy az önök csoportja nem foglalkozik-e a demográfiai fejlődéssel és a demográfia kérdésével, ugyanis ez az egyensúlyjal nagyon szoros kapcsolatban áll kell, hogy ezt is vizsgálják, ugyanis ez egy gyenge pont. 15-20 év múlva sokkal több idős ember alkotja majd a társadalmainkat, és ők passzívak lesznek. Ez is egy nagy dilemma. Hogyan tudjuk a társadalmat felkészíteni? nem csak a családokra gondolok, akiknek meg kell változtatni a gondolkodásmódjukat, az időseknek is aktívnak kell maradniuk. Így kellene reagálni a bevándorlási kérdésre. Az idős emberek eh, sokkal hosszabb ideig eh, maradhatnának eh, aktívak, és kell, hogy aktívak maradjanak pontosan a bevándorlással kapcsolatban is amely elkerülhetetlen. kellett volna, hogy zárjam a hozzászólók listáját. Teljesen megértem én ezt a hatalmas érdeklődést, de hogyha a két percre csökkentjük két és félre hozzászólási időt, akkor folytathatjuk. Anneli, Anna Meki asszonyi a szó, köszönöm szépen, de majd a saját nyelvemen fogok szólni. A feladat, nagy kihívás önök számára. Szó esett itt arról, hogy Obama mit fog tenni, és majd hogyan hat az ő politikája az európai és Amerika közötti kapcsolatokra. De hát az ön feladat az, hogy arról gondolkozzanak el, hogy milyen lesz a jövőkép 2020-2030 tájékán tehát még akkor is, ha Obama két turnusban marad amerikai elnök, és akkor is meg kell nézni, hogy milyen következményei lesznek a politikájának. Ezt megtették, de hát a, a fő irányvonalat kell önöknek tovább vinni. Ezt meg is tették egyébként eddig, és nagyon örülnék annak, hogyha ö, találnának egy olvasatot arra, hogy hogyan lehet egy olyan Európát létrehozni, amely elősegíti a szociális kohéziót. Ez az egyik legfontosabb kérdés, amelyre megoldást kell találnunk. Egyébként két osztályból tevődik majd össze Európa, és szeretnék ezzel kapcsolatban néhány gondolatot elmondani. Azt kívánom, azt szeretném, ha elgondolkoznának azon, hogy az intézményi kérdések nél mire kell koncentrálni, hogyan alakuljon a döntéshozatal, hogyan születnek a határozatok olyan kérdésekben, amelyek de nincs befolyásunk. Szeretnénk, ö, ö, szeretném tudni, hogy mit tart azoknak a kérdéseknek, amelyek közös kérdések, központi fontosságúak, és hát a többi pedig majd nemzetállam, illetve regionális szinten ö, végezhető el, ahol, ahova tartozik. Köszönöm, Mód úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió egy 1930-as megoldás az 50-es évek problémáira. Ha ma újra kezdenénk, ne is találják fel az Európai Uniót. Legalábbis nem mostani formájában kellene újra felfedezni. De ön arról beszél, hogy mi lesz 20 év múlva, vagy milyen lesz az élet. Egy nagyon gyorsan változó, csúcstechnológiás társadalomban élünk. Manapság iparágak egésze eltűnhet, megjelenik újra. Minden napjainkban is megváltozunk gyorsabban, mint bármikor. Gyorsabban változik minden. A kormányoknak, a kormányok útban vannak. Ki kellene őket az útból penderíteni. Megoldásokat kell találnunk a gyorsan változó globális világra. Nem szeretnénk, hogyha a válaszainkat korlátozzák, ellenőrzik, oly módon, ami nem is releváns. Önök közül sokan beismerték azt, hogy mi, az Európai Unió, elvesztettük a kapcsolatot az egyszerű emberekkel. És a jelenlegi válság egyre rosszabbá válik, az Európai Unió bizonyos tevékenységének köszönhetően nem csökkenti az EU ezt a válságot. Önök nem tartják be a politikai lyukak, vagy gödrek van az első szabályt. Ha már az ember benne van egy gödörben, ne ásson tovább, ez az egyik alapszabály. Szerintem az Európai Unió önmaga pusztulása magvait hintette el. Köszönöm szépen. Az EU önpusztítása. Aurelio, Aurelio Juri Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az üdvözlő szavakat. Ha megengedi, mindenkit szeretnék üdvözölni ebben a teremben. Itt említette az elnök, én itt a jelenlegi szlovén miniszterelnököt, Pahor urat képviselem, de azért három percnél kevesebben is el tudom mondani a, gondandó, a mondandómat. Felipe Gánz González úrnak kérdést szeretnék feltenni, ami a gázválságra vonatkozik. A gázválság bemutatja, nem mutatja azt, hogy szükségünk van egy hosszú tartós, megbízható kapcsolatra Oroszországgal, Ukrajnával is, és más tranzitországokkal, és de Oroszországgal kiváltképpen erre volna szükség, egy ilyen kapcsolatra. Nos, ez a projekt az, hogy felállítunk egy nukleáris rakéta elhárító rendszert az európai kontinens földjén vagy talaján. Ez kompatibilis azzal a törekvéssel, hogy megerősíteni kívánjuk a kapcsolatot Oroszországgal, és ez a projekt valóban megfelel az állampolgárok biztonsági elvárásainak? Tegnap meghallgathattuk a külügyminisztert, a cseh külügyminisztert, aki ezt a projektet úgy ismertette, hogy ez a projekt biztonságot jelent Európának. De néhányan egy kicsit másként látjuk ezt. Méghozzá úgy gondoljuk, hogy ezek az elhárító rendszerek veszélyt jelentenek, fenyegetést, hiszen Oroszországot arra ösztönzik, hogy egy fegyver verseny, fegyverkezési versenybe bonyolódjanak bele. Esetleg önöknek, a bölcsök tanácsának el kellene gondolkozni azon, hogy mi legyen NATO a NATO bővítés jövőbeli stratégiája a volt Szovjetunió határain belül. Ezek is kihívások, amelyekkel szembe kell nézni a bölcsek tanácsának. Köszönöm szépen, örülnék a válaszaiknak. Köszönöm szépen, Helmer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék reagálni Dehán úr megjegyzésére, amikor a konvent nagy sikereiről beszélt. Szeretném arra emlékeztetni, hogy a konvent által készített dokumentumot Franciaországban és Hollandiában nagy többséggel elutasították, és hasonló dokumentumot Írországban utasítottak el. Hát nem tudom, hogy ez egy igazi sikertörténete. Nos, González úr előadására kitérve. Amikor a Reader's Digest-nél dolgoztam, akkor volt egy olyan szerke, voltak olyan szerkesztők, akik írtak, voltak akik csak szerkesztetek, voltak akik csak így minden más csináltak. Itt a bölcsek tanácsa esetében van, aki gondolkodik, van, aki tervez. De úgy tűnik, hogy néhányan csak reflektálnak. Én nem szeretnék udvariatlan lenni, uram, önnel szemben, González úr, de őszinte kell legyen. Tíz éve töltöttem a parlamentben. Soha nem hallottam egy 40 perces beszédet, amiben semmi érdemi tartalma nem volt hosszú, végeláthatatlan beszéd volt, tele klisékkel és közhelyekkel, nem volt szubstancia, nem volt irány, nem volt semmi lényeges gondolat benne. Egy kérdést szeretnék kivenni, amit feltett González úr, azt nagyon jól összegzi az ő beszédét és a vitát. González úr azt mondta, hogy lehet az európai polgárok számára relevanciát felvillantani. Én fejlesztem hogy lehet értéket adni az állampolgároknak? Hogy nyerjük vissza az állampolgárok bizalmát? Szükség van egy európai államra. El vagyunk nagyon keseredve, most mit is szeretnénk? Az egyszeri nyelvre fordítva. Európa mire való? Kérdésünk van, válaszunk nincs. Ha elmennénk önnel, az East Midlands régióba, akit én képviselek, száz szóval embert megkérdezen, hogy mi az Európai Unió, szerintem nem nagyon kapna választ erre. Mit kapna? Egy sor panaszt az Európai Unió költségeiről, ezekről a, az állandó kicsinyes szabályok, amelyek az embereket megakadályozzák teljesen észszerű tevékenységükben, tönkreteszik a, a különböző mérőeszközeiket, a, a villanykörtéiket, tehát egyszerűen ha sokan azt mondanák, hogy küldjük el az Európai Nőt valami más kontinensre. Kérem szépen gondolkozzon, mielőtt azt szeretném meghatározni, hogy hova menjünk. Köszönöm szépen, Hjelmer kolléga. Felipe Gonzáleznek három, tíz perc múlva el kell mennie, hárman kívánok hozzászólni. Mindenki egy percet kap. Jó, egy percet, mert különben nem válaszol. Nem tudom, ez a Fogenuber úr. Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, engedje meg, hogy néhány kritikus gondolatot megfogalmazzak. A bölcsek tanácsa mindig idegesít engem Európában, mert kvázi beismerjük azt, hogy az illetékesek tanástalanok, ezért kell bölcsek tanácsa. A bölcsek tanácsa a jövővel foglalkozik. Mi is a jövő? A jövő a dinamikus mozgások eredménye, amelyeket ki lehet számítani, korrigálni, módosítani, jó, hát akkor ez szakértők, szakértői bizottságok hatáskörébe tartozó kérdés. Vagy a jövő arra a kérdésre válasz, hogy hogy akarunk élni? Ha ez a válasz, akkor a, ha a jövő kérdésére a válasz az, hogy hogy akarunk élni, akkor az a kérdés, az a fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy az emberek képesek-e meghatározni saját jövőjüket. Az emberek valóban meghatározhatják, hogy hogyan alakítsák jövőjüket. Mindjárt végeztem. Nem a párbeszéd a fontos a polgárokkal. A kérdés, amit fel kell tennünk Európában, az az, hogy a kormány a nép által a nép számára ö, kormányoz. És egész más kérdéseket vetnénk fel, ha így közelítjük meg, mint ahogy ezt tettük. Köszönöm szépen, Klaus Hensch. Elnézést az egy percért, de hát nem utoljára folytatjuk a párbeszédet a bölcsek tanácsával. Igen, valóban, mondja Klaus Hens, az állampolgárok bizalmáról van szó, amit vissza kellene nyernünk, szereznünk. A polgárok bizalmát meg kell nyerni. Méghozzá két ponton lehet rájuk hatni. Az első pont egy egységes jövőkép, hogy Európában és Európában mit szeretnénk csinálni. A második pedig a közös teljesítmény. A válságok, amelyeket felsorolt miniszterelnök úr, ezek a válságok esélyt teremtenek arra, hogy ezt a két pontot összekössük. A jövőképet és a teljesítményt. A jövőkép az Európa önmeghatározása, mint európai életmód a világban. Ez kell garantálni ezt az európai életmódot. A teljesítmény pedig a válságban arról gondoskodni, hogy a biztonságot a szolidaritáson keresztül meg tudjuk erősíteni, sőt növelni Európában. Ezt tartalommal kell megtölteni a bölcsek tanácsának. Ha meg tudják tölteni tartalommal, akkor Európa nem a végét járja, hanem garantálom önöknek, hogy Európa aztán most kezdődik. Egy perc volt, igaz? Nagyon jó. Enrique, egy perc. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, ön az európai polgárságról kezdett beszélni, és ezzel is fejezte be a beszédet, és elnök úr, te voltál az, aki az Európai Parlament kérését vállaltad, hogy a Maastrichti szerződésbe fegyük fel az európai polgárságot, és azt a tanács előtt is képviselted. Úgyhogy remélem, hogy együtt tudunk működni majd az Európai Parlament körében. Leinen úr és arról szólt, hogy hogyan lehet ezt megoldani, és elnök úr, ez a te feladatod lesz. Nem tudom, hogy megvan-e tiltva a tanács által adott mandátumból, hogy valamilyen javaslatot tegyél arra vonatkozóan, hogy megváltoztassátok a szerződést. Köszönöm. Szépen ez a legrövidebb. Jó, nagyon sok gondolat, nagyon sok reflexió. Most pedig várjuk a válaszokat. Nagyon nehéz, igyekszem távirati stílusban válaszolni. Először is el kell mondanom, hogy amikor felteszünk kérdéseket, Institucionális? amikor az intézményi problémákra kerül sor, akkor az Európai Tanács vezetői azt mondták, hogy a szubszidiaritás témájával feltétlenül foglalkozunk, amely definícióképpen mindig intézményi problémákat vet fel. És azt hiszem, valóban azt hiszem, hogy beszélnünk kell a szubszidiaritásról. Gondot okoz azonban kikerülni azt a, ezt a mandátumot a tilalmak szempontjából, de azt hiszem, hogy Európának az 50 év alatt felhalmozott felelősségein túl ügyesebb eszközöket kell biztosítani a saját maga számára, de ez egy személyes véleményem. Még jól lehet, ez talán nem konzisztens, de mégis egy személyes vélemény. A válság jó alkalom, ugyanis egyrésztről az Európai Unió alapproblémáival is foglalkozik, és én nem hiszem, hogy az Európai Unió, mint olyan válságban legyen, egy végseg, végleges válságban, ami 2020-ig vagy 30-ig tart, hanem azt mondanám, hogy ha az Európai Unió létezése válságba kerülne, akkor azt újra feltalálhatnánk. Ugyanis az egyik legnagyobb probléma az, hogy a polgárok nyilván azt akarnák, hogyha ami azt kívánnák, amiük most megvan, akkor, hogyha az hiányozna, és ez pedig az európai konstrukció, ezt egy új etikaként követelnék maguknak, és új identitásbeli lendületet adhatna ez nekik. Én úgy hiszem, hogy a válság arra jó, hogy az egyes strukturális problémákat kezeljük, nem csak a konjunkturális problémákat, ugyanis úgy gondolom, hogy a válság a struktúrákat, a gazdaság működését érinti és a nemzetközi biztonság működését, de most egyelőre a globális gazdaságról, pénzügyekről beszéljünk. Aztán pedig mit szeretnék, hogy ez a munkacsoport tegyen feladatként? Egy négy-öt tagú csoportot hozott létre a hindu kormány, ez 12 ajánlást hozott két oldalon, amikor ez az információs társadalomról szóló munkacsoport volt. Annyit mondott, hogy ezt a 12 lépést tegyék meg, kész passz. Nem tudom, hogy ez működne Európában, nem hiszem. Azt hiszem, hogy valahogyan alá kell támasztanunk gondolatainkat. Na de gondoljunk bele abban, hogy Indiának azért nem ment nagyon rosszul ezzel a 12 ponttal, ahogyan integrálódott az információs társadalomban. Lehet diszkrétnek lenni, vagy megnézni, hogy milyen, mennyire legyen nyitott ez a párbeszéd a polgárokkal, a közvetítő csoportokkal a társadalomban, de ki kell mondanunk, hogy akarunk egy párbeszédet az intézményekkel, a, parlamentek, a parlamenttel, a bizottsággal, de főleg a parlamenttel, hiszen annak van kapcsolata a polgárokkal. A jelentés, jelentés és ajánlás egyben. Azt gondolom, hogy nagyon elérhetőnek kell lennie. Mendez de Vico kollégának azt mondom, hogy hát persze, hogy fogunk a biztonság problémájával foglalkozni az Egyesült Államokkal való kapcsolatunkban. Van másfél millió olyan európai, akik valamilyen katonai szolgálatot töltenek be, körülbelül 150 ezer ebből összeállíthatnánk egy igazán képzett csapatot, békefenntartó erőt, vagy akármit, amit akarunk. De a területi védelem Európában szerintem már értelmét vesztette. Úgy hiszem, hogy például ez a rakétaelhárító pajzs kérdésével merülhetett fel újra. De ezt nem gondolom, hogy ez a pajzs azért van, mert az mert Irántól kell megvédeni Oroszországot, ezt senki nem gondolhatja komolyan, hanem egyszerűen vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy Oroszország veszélyt jelent. De a kérdés az, hogy hogyan lehetne Oroszországot jobban integrálni egy közös biztonsági rendszerben. Nagyon sok túlzást láthattunk, illetve bizonytalansági tényezőt. Ezért arra törekszünk, hogy a hidegháború ne alakuljon ki még egyszer. Soha Európában nem volt még nagyobb akadály, mint most ahhoz, hogy a biztonsághoz jelentősen hozzájáruljunk, a NATO-val való kapcsolatunkban, illetve a kapcsolat megszüntetésében. Az európai államok közül egyesek készek ezt megtenni. Van kevés olyan ország, amely konkrétan saját védelmevel konkrétan foglalkozik, mint például Nagy-Britannia vagy Franciaország. Aztán pedig az éghajlatváltozással is egy személyes véleményt fogok megfogalmazni. Szerintem elkerülhetetlen, hogy lefolyjon a vita az atomenergiáról. Nem tűnik sem észszerűnek, sem logikusnak, hogy beszéljünk az energiaforrások diversifikálásáról, a környezeti kihatásairól, és az egyik alapelem, ami el fog terjedni az egész világon, mint az atomenergia, azt pedig ki akarjuk zárni. Aztán volt egy olyan kérdés, amely arról szólt, hogy a közösségi jog azokban, azok, azokon a területeken, amelyek a polgárokat érintik, kevésbé elterjedtek, mint például a szervezettebb csoportok esetében. Ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy ebben sok igazság van. Az identitás kérdése nagyon sokszor felmerült ezzel a problémám az, hogy ez mindig a valahová tartozás érzését hordozza magában, és annak van mindig valami eredete, de ez nem a valahova tartozás racionalizálása, hanem az az érzés maga. És ez a valahova tartozás érzése, ez mindig fejlődik, de egyes pillanatokban, országokban a nacionalizmus terjed, hiszen mindig könnyebb egy országnak egy közeli ellenséget találni, és az ellen szerveződni. De sokkal fontosabb folyamat a decentralizálása a nemzetállamoknak fölfelé és lefelé. Amikor ez a decentralizálás megvalósul, akkor sokkal jobban működik az ország, ugyanakkor viszont a nemzeti kohéziós elemeket sem veszíti el, illetve azokat az elemeket, amelyek a fölfelé történő decentralizálást jelenthetik például az Európai Unió felé történőt. Ugyanis az egyoldalúságon túl, amelyről már egy ideje panaszkodtunk, nem lehet egy multilateralizmust megvalósítani, hogyha nincsen olyan szervezet, amely az együttműködést megvalósíthatja. Ugyanis a multilateralizmus, a teljes, tiszta multilateralizmus a teljes unilateralizmushoz vezet. Tény, hogy a történelem lo cual es bastante absurdo porque a veces hay que cortar la... Teljesen abszurdnak tűnhet egy időnként, amikor azt látjuk például, hogy a folyó másik oldalán élők már egy másik közösséghez tartoznak. Nemzetközi ereje van-e, értéke van-e az eurónak, az Európai Uniónak? Lehetne nemzetközi ereje? Azt hiszem, hogy igen, a kínaiak is látták ezt, és amikor az eurót beindítottuk, akkor tartalékaikat, tartalékaik egy részét euróban halmozták fel. Szomszédsági politika, ez is külpolitika. Egy olyan proximitási körben, amely érinti érdekeinket, és ezeket pedig külpolitikai, illetve védelmi vívmányok felhalmozásaként kell megvalósítani. Az európai modell kívánatos-e? A Mercosur példáját említettem én is. Igen, persze, van időnként, tapasztalható időnként csalódás az európai potenciállal kapcsolatban, hiszen talán azt nem használjuk ki teljes mértékben a külföldi vagy külső partnerekkel. Hogyha megnézzük a nemzetközi közösség jövőjét, akkor minden bizonyal ez úgy fog megvalósulni, hogy szupranacionális régiók szerveződnek, majd vannak olyan országok, amelyek ebben részt vesznek. Kínában több mint egy milliárd lakos van, egy nagyon jelentős biztonsági potenciált jelent, demográfiai potenciált szintúgy, és gazdaságilag is képes szervezni magát. Aztán hogyha a stratégiai nem de, definíciót nem valósítjuk meg, annak milyen költségei lesznek. Például a környezetvédelmi vagy energiacélokat nem valósítjuk meg, nem érvényesítjük. Itt nincsen visszatérési lehetőség. Középtávon tartanunk kell a szociális kohéziót. És megint kimondanám, hogy az identitás az érzelmi probléma. Folytatunk egy vitát híres írókkal, és amikor Helmut Kollal beszéltünk, ugye ő német, én spanyol vagyok, amikor egy latinamerikai és egy német beszél egymással, akkor nyilván én magam a latinamerikai identitást közelebb érzem magaméhoz. De amikor egy német és egy japán beszél egymással, akkor látom, hogy melyek a különbségek mit jelent európainak lenni, mit jelent japánnak lenni, akkor kimondhatom, hogy az identitás itt egy nagyon erőteljes dolog, de amikor arról beszélünk, hogy az unió identitása micsoda, az egyik probléma, amit meg kell oldanunk, az az, hogy legyenek olyan népek, amelyek többségi közösséget akarnak, részt akarnak venni egy projektben az Európai Unióban, ezt akarják, és meg is tehetik. És amikor már nem akarják ezt, akkor meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ne tartozzanak ehhez a közösséghez. Ugyanis, ha mégis ott maradnak, akkor is, akkor ez katasztrófa lesz. Azok számára, akik már nem akarnak oda tartozni, de mégis, és a többiek számára szintúgy, mert a teljes közös projektet akadályozza. Tehát a valahova tartozás érzését a jogok és kötelezettségek felhalmozásán kell létrehozni, de én nagyon gyakran azt látom, hogy emberek kérdezik, hogy mi is Európa. Én azt mondom, hogy legyenek többségiek, nyerjék meg a választásokat, és aztán pedig vigyék előre Európát. Hogyha ez nem így valósul meg, akkor az el, ellentmondást jelenthet, és nem leszünk elégedettek azok sem, akik hiszünk abban, hogy Európa hasznos, és ha Európa eltűnne, akkor is létre kéne hozni újra, mert egyszerűen nem lenne erre más lehetőség. Ez egy politikai nyilatkozat lehet, de lehet ugyanakkor viszont egy program is. Olyan válság van ma, amelyet lehet globális igazságossággal indokolni, talán ez egy túl nagy szó. Az európai modell követendő példa lehet ha a csoportnak az Európai Uniót funkcionális kapacitással rendelkező egészként kell néz, kellene néznünk, akkor az instrumentális intézményi problémákat kifelejthetnénk. Intézményi reformról beszélünk, ugyanakkor viszont nem mutatunk rá arra, hogy milyen célokra van szükség ahhoz, hogy megreformáljuk a rendszert ha ezt a célt meg akarjuk valósítani, akkor eszközökre van szükség. De ha ez a vita csak belső, csak instrumentális, akkor hiába ragyogó vita, akkor a polgárok elszakadnak ettől. De én óvatos leszek, valóban óvatos leszek, és megpróbálok nem kitérni a mandátumból, teljesen mindegy, hogy mi lesz ennek az eredménye. Carlos Carnero azt mondja, hogy alkotmányi válság van, vagy alkotmányos válság. Európa egy közös térség, ez Európai Unió, és ebben a közös európai térségben vannak olyan összetevők, vannak nagyon komoly monetáris, illetve gazdasági, szociális összetevők, van egy jog és kötelezettség csomag, tehát van egy polgársági csomag is, amely az európai polgárságot nem helyettesíti semmi mással, és csak ezt a valahova tartozás érzést létrehozva, ami polgári kötelezettségeken és jogokon alapul, csak így lehet egy politikai térséget létrehozni. Így jöttek létre egyébként a nemzeti vagy állami politikai térségek. Ezek korábban nem léteztek, hanem ki kellett azokat építeni. Egy közös politikai térséget létre lehet hozni, ami a nemzeti, állami szinteket eh, nem helyettesíti. Persze létre lehet hozni egy ilyet is, akár korlátok nélkül, de az európai tapasztalat pontosan erről szól. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet egy biztonságos Európát előrejelezni 2025-re. Hát, ez a feladat ahhoz vesz, vezet minket, ugye egy nagyon közvetlen kérdést tettek fel nekem, hogy jó kapcsolatot lehet-e fenntartani Oroszországgal, vagy pedig egy olyan ellenségnek tekintjük, amelytől meg kell védenünk magunkat egy rakétaelhárító pajzsal? Hát egy olyan kontinensen, mint az eurázsiai térség ez védelem szempontjából nem működhet. Az út során biztos, hogy lesz egy rakéta, és valamilyen területre le fog potyanni. Hát nézzük meg, hogy a rakéta elhárító pajzs meg fog-e védeni minket, nem az Atlanti óceánban a parton 3000 kilométerre fog lezuhanni ez a rakéta. Nem biztos tehát, hogy ez jó magyarázat, hogy az iráni rakétáktól fog megvédeni minket ez a pajzs. Beszéltem már az identitásról, a közös értékek Európájáról, azt le lehet írni, nem nagy probléma ezt megoldani, hiszen sok közös értékünk van, amely az identitásunk részét képezi. Már mondtam az állampolgárság témáját, azt nem mondom el még egyszer, az európai demográfiai szerepel a jelentésben, és erre is már utaltam, illetve szerepelni fog, sőt, mi több? Abban fog, ott fog szerepelni, hogy a migrációs hullámok mit jelentenek a gazdasági és kohéziós modell fenntartására. Én 25 évvel ezelőtt elmondtam, hogy a nyugdíj az egy jog, nem pedig kötelezettség. Amikor ezt kimondtam, akkor nagyon sokan felzúdultak ez ellen. Tehát, hogy a jogot képviseljük, de ne az legyen, hogy valaki köteles nyugdíjba vonulni, mert x évet már betöltött. Teljesen mindegy, hogy mi történik Obamával, Európának a saját prioritásai szem előtt kell tartania. a 2020-2030-as jövőképpel kapcsolatban vannak kihívásaink, mint például az energia. A 2020 vagy 2030-as időszakra nem, nem tudjuk teljesíteni céljainkat, hogyha nem látunk világosan, hogyha nem teszünk semmi konkrét lépést 2020-ig. De hát mit kell tennünk mostantól, hogy ezeket a 10-15-20 éves célokat teljesítsük. Algunas intervenciones que son claramente sobre la Unión Europea, sobre... Nos, néhányan szóltak a kormányokról, az unióról, a piacok láthatatlan kezéről. Ellenpontként el szeretném mondani, hogy az uniónak, a kormányoknak neki kell látni a munkához, és a láthatatlan kéz, a piac láthatatlan kezének is tevékenykednie kell munkához kell látnia, fel kell gyűrni az új inget, az ingújjat. A válság, az identitás válsága. Úgy tűnik, hogy mindenki úgy gondolja, hogy egy láthatatlan kéz irányít minden. És a kormányoknak most van egy problémájuk. A állampolgár viszont elfelejti, hogy ki a felelős. És aztán a kormányok lesznek a bűnbakok. Nem a kormányok a bűnösek, a ludasak, lehetett volna jobban is eljárni. Carlos, ami az intézkedés csomagot illeti. Azt kell mondani, hogy nem lehet megkerülni. Jók vagy rosszak, ezek el, előfeltételei annak, hogy tovább tudjunk lépni. A kormányoknak ezzel meg kell birkózniuk. A csomagok, az intézkedési csomagok nem vezethetnek kételjhez, kétségekhez, de gyorsan kell eljárnunk. Mi történik 20-30 év múlva? Neha, nem szabad eltávolodnunk a mostani valóságtól, a realitástól. A rakéta elhárító, pajzs, a rakéta védelmi rendszerek. Néhányan azt mondták, hogy az én beszédem nem volt valami nagyszerű beszéd, hát nem is így terveztem. Minden szerénység mellett elmondhatom, hogy hát én most itt nem készültem ilyen nagy dolgokat mondani. Az egyetemen a professzorom is azt mondta, hogyha, hogyha az embernek nem elég mélyek esetleg a gondolatai, akkor legalább a humályosságot kerüljük. Ami a nép uralmát illeti, és az erre vonatkozó eszközöket. Ezek nem világosak. Nem világos az a képesség, amelyel a bizalmat vissza lehet nyerni, Klaus. Nagyon sok réteg van. Tehát, hogy itt van a, a tanács, akkor a, a, a szerződések. Nagyon nehéz visszanyerni a bizalmat. Nos, a kommunikáció. A tanács ugye bevezette a GMO-t, bár a gazdasági elem még nem teljesen valósult meg, a tanács akkori döntése vagy határozata másfél oldalas volt, amely a GM út létrehozta. 70 oldal volt a konklúzió, 80% az anyagnak csak nyilatkozat. A tanács aggódik emiatt és amiatt, a tanács ezzel is azzal meg van elégedve, erről szólnak ezek a nyilatkozatok, amelyek 70 oldalon találhatnak. A polgárt nyilván nem érdekli, a tanács aggódik vagy örül. A polgár szeretné tudni, hogy a tanács mit csinál, vagy egyetem mi a helyzet, mi forog kockán, miről is beszélünk. Hát, hát az állampolgár akkor ül, ha kap egy sört, akkor szomorú, ha nem kap. Kommunikálni kell az állampolgárokkal, ez a döntő. Amit Lemazó kolléga mondott, az nagyon és nagy benyomást tett rám. Hogyha a polgárok védelme érdekében a jogszabályokat operatívabbá tesszük, ez egy nagyszerű gondolat. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy az állampolgár valóban úgy érezze, hogy ő is egy csónakban evez velünk. Azok az emberek, akik Európában éltek, élnek, reméljük, hogy nem tűnnek el az európaiak a válságok ellenére. Lehet, hogy egy felkelés alakul ki, hogyha nem lesznek meg a megfelelő eszközök. Európában egyre több ország van, aki nem akar csatlakozni. De azok tudják azonban, hogy hidegebb van kint. A következő 15 évben nem fognak kilépni a házunkból, úgymond. Azt mondják, hogy bent rossz, de kint még rosszabb. Mondja néhány nemzet, aki így csatlakozott egy ország példáját. Az elmúlt ötven évben egy ország ki akart lépni ebből az európai házból. Hát, ha ennek teret engednénk, akkor korlátlan euroszkepticizmus uralkodna. Köszönöm szépen. Hello. Merci beaucoup, Felipe González. Nagyon szépen köszönöm, Felipe González. Láttam, hogy nagyon sok jegyzé, feljegyzést készített. Tehát eh, én azt gondolom, hogy hasznos lesz az, amit itt hallott, és eh, sok sikert kívánok, és nem sokára találkozunk. Köszönöm szépen nekünk, nagyon hasznos volt önöknek is. Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. Nagyon szép tematikus palettát tudtunk kialakítani. Most az ötös napi rendi pont, az első szabályzat általános felülvizsgálata, és ez Hobart a jelentéstevő. Tessék, Richard! Köszönöm szépen! Már bevezettem a jelentés tervezetemet, a legutóbbi ülésen, de nem hiszem, hogy meg kell ismételjem. Ha megengedik a kollégák, elmondanám, hogy a legutóbbi ülés óta felmerült egy olyan kérdés, hogy hogyan is kezeljük a harmadik jelentést, az időközi jelentést, amely az Európai Parlament reformcsoportját illeti. Dagmar Roth Bérend az elnökasszonya ennek a parlamenti reformcsoportnak. <coughs> Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a kérdés merült fel, hogy mit tegyünk az Európai Parlament reformjával foglalkozó munkacsoport harmadik jelentésével. Néhány gondolat, amiben a jelentésben van, csak néhány gondolat, módosít, követeli meg azt, hogy megváltoztassuk az eljárási szabályzatot. Ezek például a hatásköri konfliktusok megoldására vonatkoznak a bizottságok esetén, tehát ki legyen az illetékes bizottság vagy nem, esetleg tartsunk az üléseknél, tehát hogy a bizottságok összevontan ülésezenek esetleg a konfliktust kikerülendő, aztán a bizottságok politikai összetételét illetően, hogy mennyire tudjuk megteremteni az egyensúlyt, ez egy kérdés, aztán az emberi jogok kérdése, aztán az idegenes bizottságokat ne nevezzük át speciális bizottságokká, aztán, hogy a bizottságoknak legyenek-e albizottságaik vagy sem, tehát a reform munkacsoport jelentésében foglalt gondolatok nem mind ellentmondások, ellentmondásosak. A Temporary Committee helyett a Special Committee ez egy egyszerű változtatás lenne, de néhány módosítás valóban elgondolkoztató. Ez miért probléma? Nos, hát miért a mi problémánk? Ugye az ütemterv miatt. Annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy ez egy nagy probléma legyen, már megszövegeztem az eljárási szabályzatra vonatkozó módosítókat, amelyek kifejezik azt, hogyha az elnökök értekezlete jóvá hagyja a reformunkacsoport jelentését, akkor megfelelő módosítókat kell benyújtani, ezeket én már elkészítettem. Azt hiszem, hogy mindenki megkapta ezeket a módosítókat. Bárkinek el tudom jutatni ezt a listát, a módosítók listáját. Ez azt jelenti, hogy munkákat nem kell ezzel tölteni. Tehát nem kell azon, nem kell arra várnunk, hogy az elnökök értekezlete döntsön, hiszen mi már elő, vagy ha tetszik, én már, ha úgy tetszik, egy kicsit felkészültem előre. Ha az elnökök értekezlete jóvá hagyja ezeket a reformcsoport féle módosításokat, akkor mi hivatalosan, formálisan eldönthetjük, hogy ezeket elfogadjuk-e, vagy hogyan reagálunk. Azonban a helyzetünket megkönnyítendő, egy kicsit módosítanunk kellene azt a menetrendet, amit elfogadtunk legutóbb. Egy hetet szeretnék még kérni a módosítók leadási határidejét illetően, mert az elnökök értekezete kitart az egy eredeti idő terv mellett, akkor a mi egy plusz hetünkkel meg tudnánk oldani a problémát. Időközben más gondolatokat is megfogalmaztunk néhány spanyol kollégámmal beszélgettem, és ők azt javasolták, hogy az első szabályzatban esetleg egy rendelkezést építsünk be, amely azzal kapcsolatos, hogy legyenek megfigyelők a következő parlamenti ciklusban. Azon tagok számára lenne ez a megfigyelői státusz, akik az Európai Tanács idei korábbi döntése értelmében póttagokká válnának, ha a Lisszaboni szerződést ratifikáljuk. Tehát nyilván nem azonnal kapnák meg a képviselői helyüket, tehát megfelelő jogi eszközök szükségesek ehhez. Most az analógia számunkra a 19 kelet-német megfigyelő dolgozott velünk, mi a saját kezdeményezésünkből kifolyólag kialakítottuk az megfigyelői státusz. Szerintem ez a megfigyelői státusz elfogadható számunkra, a bizottságunkra, de vannak egyéb gondolatok is, amelyeket az én jelentésem ébresztett másokban, de összegészében azt gondolom, hogy egy érdekes vida elébe nézhetünk, mint említettem korábban, nagyon szívesen találkozom a különböző frakciókkal, koordinátorokkal, büróikkal, frakciókkal, az érintett frakciókkal, ha megkívánják vitatni az aggájaikat, akkor nagyon szívesen állok elébük. Nagyon szépen köszönöm, Richard. Tényleg azt javasolnánk, hogy február 10-ig hosszabbítsuk meg a módosítók benyújtásának határidejét, és azután harmadikán az elnökök konferenciája elfogadja, elfogadta a köztes jelentést, addig, ha nem, akkor magunkkal visszük ezt a részt, mert ugye ez egy általános revíziója az eljárási szabályzatnak, akkor még egyszer meg kell, hogy hosszabbítsuk majd ezt az időt március 9-ig, de hát ez lenne az utolsó esély, hogy még a plenáris elé tudjuk vinni az ügyet, úgyhogy azt javaslom, hogy február 10-ében maradjunk jelenleg, az a módosítók benyújtásának a határideje, szükség esetén március 9-ig ki kell majd tolnunk. Enrique Baron Crespoé a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm, és arra a javaslatra szeretnék megoldást találni, amely a parlament saját kezdeményezésű jelentése is megmarad, és az Európai Tanács és a kormányközi konferencia is benfoglaltatik. Ez az én országomat érinti, de is érinti konkrétan 12 államot, ahol több képviselő lehetne európai parlamenti képviselő, és az egyetlen ország, amely tagokat veszthetne, az Németország, azonban nem szeretné ezt nyilván valóan, úgyhogy mi tiszteletben tartjuk a parlament óhaját, ez egy nagyon fontos demokratikus kérdés. Mindenki úgy gondolta, hogy a Lisszaboni szerződés még a választások előtt hatályba tud majd lépni, és mi a különböző országokból, frakciókból érkező képviselők módosító indítványokat terjesztettünk be, és azt alkalmazzuk, ami a tapasztalat mondott nekünk a német egység megvalósulása után. És a Lisszaboni szerződésben ez így is szerepel. És a, ennek ugye közvetlen hatása van a listákra, és hát ő, ők megfigyelők lennének, és minden ő, olyan joga rendelkeznének, mint a képviselők, csak szavazati joggal nem és amennyiben azután a szerződés hatályba lép, akkor képviselőkké avanzsálnak. A decemberi plenárison Sárközi elnök úr szóban terjesztett elő egy javaslatot, és ez aztán az Isten tudja mikorra halasztaná el ennek a kérdésnek a megoldását. Az ír nép szavazás eredménye remélhetőleg pozitív lesz Európa párti, de hát ha ez ugye minden polgár jogát szeretnénk megőrizni. Köszönöm szépen, Szájer kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy a vitákban korábban nem tudtam részt venni erről a kérdésről, de néhány megjegyzésem lenne. Gratulálok először is Korbett úrnak ehhez a nehéz, néha technikai, néha nagyon lényeges, de nem igazán könnyű munkához, ahogyan ezt láttuk már a módosítók alapján is. Ez a javaslat keveri kever bizonyos elemeket. Ugye egyrészt a Lisszaboni szerződésbeli következtetések, következmények a parlament munkájára, aztán a parlament reformja, és ez önmagában is magában foglal néhány olyan elemet, amelyhez a parlament próbálja hozzáigazítani a tevékenységét. És a harmadik terület az egyebek, és én talán szerencsésebbnek tartottam volna a jelentéskészítő kedvéért, és egyáltalán a parlamenti munka szempontjából, hogyha ezekkel a kérdésekkel külön-külön tudnánk foglalkozni, mert így ez egy ilyen egyveleg lesz, és ez nagyon jó a borban, a melange, vagy a küvé, vagy az irkávé, ahol az alkohol és a kávé keveredik, de a jogszabályalkotásban talán jobb hogyha nem így járunk el. De ezt azért szem előtt kell tartani akkor, amikor a határidőket vesszük figyelembe. Különbözőek a határidők, és különbözőek a dátumok, különbözőek lennének, hogyha ezekkel a kérdésekkel külön foglalkoznánk. A negyedik módosítóban a pénzügyi keretről beszélünk, a több éves pénzügyi keretről, illetve pénzügyi tervről, és akkor ott van egy kis csillag, és az arra utal, hogy ez majd csak a Lisszaboni ö, szerződés ö, után lesz érvényes, tehát ez gyakorlatilag azzal ö, kapcsolatos, ezt is jelen, jelezni kellene itt. Néhány egyéb megjegyzés, megfigyelés. A Lisszaboni szerződés következményeit illetően technikai módosítások nagyon korrektek, megfelelőek a legtöbb esetben, csak nem foglalkozik bizonyos területekkel, ahol eljárási következmények lehetnek, mint az új komitológiai eljárás. Például ezt át kell gondolni nekünk is, hogy milyen következménye lesz mindennek az eljárási szabályzatunkra. Néhány más terület is fontos. Az a tény, hogy már most vitát folytatunk erről a kérdésről, és nem csak majd akkor, hogyha tényleg hatályba lép a Lisszaboni szerződés, Lamaszűr kollega, Leinen kollega sem járult még hozzá ehhez a vitához, ugye csak a Brock jelentés van meg a nemzeti parlamentekkel kapcsolatos kérdésről, és most, amikor még nem, nincs szükség sietségre, ennek a jelentésnek néhány részét alaposabban át kellene gondolni. Úgyhogy amikor Lisszabonról és a Lisszaboni szerződés következményeiről beszélünk, akkor több idő kellene ennek átgondolására és beépítésére a köztes, közbelső jelentésbe. A parlament reformot illetően Az elnökök konferenciája ezt még vizsgálja, néhány elem megjelenik itt, néhány még nem. És ami itt van, és különösen az etikai kódexre hivatkoznék, az első olvasatban történő megállapodásra. A szöveg túl megy azon, mint amiben megállapodott a reformcsoport, formalizálja a mandátum biztosítás folyamatát, tehát bárki, aki a többi intézménnyel tárgyal, ez túlságosan formális ebben az esetben, tehát nem az, amiben megállapodott a reformcsoport. Ez az egész folyamat fontos, és világosan kell látni, hogy lesz-e első olvasatban megállapodás, vagy hogyan is lesz ez, milyen mandátum kell, hogy ott legyen a tárgyaló fél esetében, mi mi álljon rendelkezésre, de ezt formalizálni, és egy ilyen szigorú szabályá előírni, ez nem fogadható el, és a realitásnak sem felel meg a parlamentben. Ebben az értelemben ezt tehát még egyszer át kellene gondolni. Ugyanez a helyzet a koordinátorok szerepét és a bizottságszerű struktúrákat illetően, amelyeket a koordinátorok, árnyékjelentés felelősök, alelnökök ő, alkotnának, hát ez is egy olyan kérdés, amelyet át kell még egyszer gondolni. Ebben a szellemben fogom elkészíteni módosító javaslataimat. Egyébként ez egy nagyon fontos munka, van benne némi ellentmondás, hogy hogyan lehet ezt elfogadni a munka ezen fázisában, amikor még nem látjuk igazán a teljes képet, a teljes kontextust. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szájer úr. Annyit szeretnék csupán mondani, hogy a kormányok már meghatározták a határozatokat. December végén mindenféle határozatot hoztak a bizottságra és a tanácsra vonatkozóan, de hát helyes, hogyha a parlament is proaktív módon elgondolkozik azon, hogy mi lesz akkor, ha majd hatályba lép a szerződés. Ezt már egy évvel ezelőtt is megtettük, és már a szerződés életbe lép lépése előtt kell felkészülnünk, és azt hiszem még egy jelentkezőnk van, a, ami nem befolyásolja a közvéleményt Írországban, az hasznos lehet. Azt meg kell most vitatni, és döntést is kell hozni, szabályozni is kell és ha ezt nem csináljuk meg májusig, akkor 2009-ben sem fogjuk, ugyanis szeptemberben, októberben biztos nem lesz ildomos erről beszélni, és 2010-ben pedig a parlament egy olyan helyzetre kell, hogy előkészüljön, amely esetleg már sokkal korábban bekövetkezik, úgyhogy jobb lenne, hogyha most próbálunk meg felkészülni, és hát meglátjuk, hogy ősszel mi történik majd a szerződéssel. Léne úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a én úgy látom a kérdést, és vettem magamnak a fáradtságot, hogy minden módosítót megnézzek. Ez egy nagyon kiegyensúlyozott, konstruktív, tartalmilag nagyon jó jelentés, és ami itt a javaslatokban szerepel, az, az jó. Néhány megjegyzést tennék. Először is a koordinátorok szerepét, illetően az elnökök konferenciája szerint ugye a független képviselők nem rendelkezik, rendelkeznek itt szavazati joggal. Nincs frakciók, nincsenek frakcióban, és ezt az elvet meg kell tartani tekintettel a bizottsági koordinátorokra tekintettel. Ugye lesz egy ilyen kis elnökök konferenciája a bizottságokban is, és hát akkor egyszerűen nincs arra lehetőség, hogy valaki, aki független a saját maga szem miatt nem az, az gyakorlatilag azoknak a, a képviseletét lássa el, ugyanis a frakcióban van ok azt mondani, hogy amit a frakció, hogy miről szóljon a frakció elnök, és az egyfajta politikai egyensúly. Arra van a frakció, hogy ott egy kompromisszum alakuljon ki. A függetlenek esetében ez nincs így, úgyhogy agályáim vannak, hogy ugyanúgy bánjunk a függetlenekkel, a koordinátorok szerepét illetően. Tehát kérem, hogy ezt a kérdést még egyszer nézzék meg. Az etikai kódexet illetően a kódecíziós eljárásban egyetértek azzal, amit Szájer úr elmondott, valóban rugalmasságot kell itt megőrizni, ennek meghatározó jelentősége. Ügyelni kell arra, hogy az, ami az eljárási szabályzatban szerepel, szerepel, és ami az etikai kódexben szerepel, az összeegyeztethető legyen azokkal a határozatokkal, amelyeket a 2003-as intézményközi megállapodásban elfogadtunk azért, hogy jobb legyen az együttműködés. Ott nagyon részletes szabályok vannak az együttdöntéssel kapcsolatban, a három oldalú egyeztetésekkel kapcsolatban, úgyhogy itt a kompatibilitást még egyszer ellenőrizni kell. A Lisszaboni kérdést illetően talán egy ösztönző gondolat részemről nagyon sokan említették a problémát, és talán el lehetne ezt kerülni anélkül, hogy most itt konfliktusba kerülnénk itt az ír referendummal kapcsolatban, a bizottságban lezárhatnánk a tanácskozást, csak a plenárison a döntés akkor szülessen meg, ha már ténylegesen lezárult a népszavazás. Akkor lehet ezt elvégezni, ehhez csak egy technikai határozatra van szükség a bizottságban, és akkor már előkészítettük, rögtön vihetjük a következő plenáris elé, és dönthetünk így módon, a plenáris vita a Lisszaboni kérdésről még elkerülhető a választások előtt, illetve a referendum előtt, de mégis meg lenne az előzetes munka, amire szükség van ahhoz, hogy még ebben az évben tudjunk reagálni, és hatályba léphessen mindez, ezen is el kellene gondolkozni az egyes kérdéseket illetően a megvalósítással kapcsolatban, a Lisszaboni szerződés megvalósításával kapcsolatban három megjegyzésem van. Először is az 59-es ponttal kapcsolatban a bizottság megválasztása. El kellene gondolkozni azon, hogy az előzetes eljárást is nem kellene valahogy szabályozni. Tehát, hogy itt az Európai Tanács javaslata van egyrészt, másrészt ez egy folyamat. Tehát kell, hogy legyen egy folyamat itt a házban, aminek a vége egy döntéshozatal. Bár persze itt számos ö, ö, fenntartás van, de ebbe be kell vonni a frakciókat, az elnökök értekezletének is van szerepe. Gondolkozni kell tehát azon is, hogy esetleg nem lenne többre szükség, mint az, ami jelenleg szerepel ezzel kapcsolatban az eljárási szabályzatban. A 62-es módosítóval kapcsolatosan itt az Európai Tanács elnökének a szerepe van terítéke. Nem tudom, hogy erre szükség van-e, hogy tényleg szükségünk van-e erre a vita mostani stádiumában. Ugye majd az Európai Tanácssal kell beszélnünk arról, hogy a jövőben ez technikailag hogyan alakul majd Lisszabon utána hozzászólók sorrendét, meg egyéb ügyeket, illetően a plenáris üléseken, de hát nem tudom, hogy ezt már most el kellene dönteni, ugyanis a tanácssal még nem voltak meg a tárgyalások, úgyhogy itt még bizonyos módosításokra sor kerülhet majd. Végül pedig ez a 70-es módosítóval kapcsolatos, ennek a részenkénti szavazása tárgya, vagy a külön szavazás, és azt kérdezem, hogy most részenként vagy külön szavazunk, az a frakciókban kell, hogy eldőljön, és nem a bizottságban, az elvet, alapelvet illetően és ennek az elvnek a kapcsán azt is meg kell fontolni, hogy ez-e a helyes megközelítés, hogy előzetesen ezt a bizottságra bízzuk. Na most maximálisan három részenkénti szavazás, vagy külön szavazás frakciónként mert akkor ez azt jelenti, hogy az egyes frakciókat nem kezeljük egyformán. Vannak nagyok, meg vannak kicsik, és ahhoz, hogy a részenkénti és a külön szavazáttal kapcsolatos érdekek egyformán érvényesüljenek, ehhez erre szükség van, mert ezek nagyon különbözőek lehetnek, úgyhogy ezt is meg kellene nézni. Ezek, ezek lennének a megjegyzéseim, ez az öt. Egyébként a jelentéssel és a javaslatokkal nagyon-nagyon elégedett vagyok, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó módon valósítja meg a parlamenti reform határozatait. Köszönöm szépen. Igen, elnök úr, igen. Egyet értek azzal, hogy a jelen parlamenti tapasztalatból következtessünk és készüljünk fel az eljárás reformjára arra a lehetőségre, esetőségre, hogy a Lisszaboni szerződést tető alá húz, hozzuk. Azt gondolom, hogy abszurd dolog lenne, Nem hiszem, hogy egy teljesen új szerződésnek lenne felelőssége a parlamentet úgymond adaptálni az új helyzethez. Tehát a felkészülés a változásokra, amelyekkel szembenézünk, remélhetőleg. Reméljük, hogy kénytelenek leszünk megváltozni, mert hogy a Lisszaboni szerződés megvalósul. Ezt ebben a ciklusban kell megtennünk a felkészülést. Azt hiszem, hogy ki kell tenni magunknak annak a veszélynek, hogy azt fogják mondani nekünk, hogy a szerződést nem tudjuk végrehajtani, amint hatályba lép, ha nem készülünk fel. Tehát másodszorban azt gondolom, hogy a Hen jelentés, amelyet még nem vitattunk meg eddig, felvet több kérdést, amelyet valóban meg kell vizsgálnunk, az eljárási szabályzatban. Kiváltképpen, ami a bizottság elnökének jelölését illeti, vagy kinevezését, egyetértek Léne úrral. Harmadsorban pedig Ami a tegyütöntés eljárást illeti. Nos, hát nagyon is divatos lett. Nem vagyok abban biztos, hogy megértem, hogy miért van ez. Én azt gondolom, hogy az előző parlamenti ciklusban 25%-a az együttöntési eljárásnak első olvasatkor az ügyek 25%-át, a másik olvasatkor 50%-át, és a többit pedig harmadik olvasatkor tudtuk meg ö, oldani. mondanám, hogy az együttöntési eljárásos jog szabályaink 50%-át hajtották végre, vagy ültetek át a nemzeti jogrendekbe. Szerintem közelről meg kell vizsgálnunk az eljárási szabályzatot és az etikai kódexet, kiváltképpen az informális triológus kapcsán, amely kialakult a ködből előkerült, ha úgy tetszik, a semmiből. Esetleg meg kell erősíteni az árnyék eladók funkcióját, státuszát. Az olyan frakciók esetében, akiknek nincs a saját előadójuk. Én azt gondolom, hogy szigorúbban kellene elgondolkoznunk azon az eljáráson, amely a bizottságokban a jelentések elosztását illeti, konzultáció, egy konzultáció során, amelyet a frakciómban szerveztem, nagyon sokan bírálták a mostani 45 per 2-es cikkeit, tehát sok bírálat érte, és az a tény, hogy több saját kezdeményezési jelentést át vittünk, vagy keresztül vittünk a plenáris ülésen, de nem megfelelő minőségben. Nos, hát emiatt el kell gondolkoznunk kétszer is azon, hogy mennyire hatásos és hatékony a 45 per 2-es cikkei, és esetleg javíthatunk rajta. Én nyilvánvalóan javaslatokat fogok előterjeszteni e célból. Ami az ütentervet, a menetrendet illeti, szerintem február 10-e nagyon jó gyakorlati határidő, amit be tudunk tartani a módosítók leadására. Köszönöm szépen, most pedig Brian Crowley. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a Richard Kóbetnak ezt a jelentést. Szóba két az elnök a és annak határozata. Azt hiszem csak én voltam ott. Az összes frakció vezető egyetértett, hogy ezt a kérdést nem szabad azonnal napirendet tűzni, nem volt vita, a politikai frakciók egyetértetek azzal, hogy a reformcsomag lezárás előtt nem kell ezt a kérdést felvetni. A másik három dolog, amit elmondanék, ami a Lisszaboni szerződést illeti. Szerintem illogikus dolog erről beszélni, hiszen még nem lépett hatályba. Nagyon nehéz módosítókat benyújtani. Tehát az a, tehát az a hozzáállás, hogy ha és amikor hagyták a Lépa-Lisszaboni szerződés, szerintem nem elégséges kiinduló pont a munkánkhoz és módosítók előterjesztéséhez. Aztán a következő témában sokat vitatkoztam a jelentéstevővel az elmúlt években igazából már. Az eljárási szabályzat elsőként a képviselők érdekeit szolgálja. Munkájukat, életüket teszi hozzáférhetőbbé az emberek számára. Az első szabályzatban lefektetett jogok és kötelességek mindenki számára hozzáférhetőek, láthatóak. És azt gondolom, hogy a módosítók egy része a részenkéti szavazással foglalkozik, szerintem ezek a módosítók csökkentik a képviselők jogait, hanem a frakciók jogait is. És tudjuk tapasztalatból, hogy a részenkénti szavazás politikai eszközként került alkalmazásra bár mondhatják, hogy mindenki támogatja ezt, mondjuk a médiában, a közleményben ezt mondjuk, tehát nagyon sokan manipulációra használták a részenkénti szavazást. Akkor is, ha ezer részenkénti szavazás van, hát a képviselők szerintem aztán megelégelik ezt, és azt gondolom, hogy a jogaikat csorbítaná meg ez az eljárás. Nem hiszem, hogy a február 10-e az egy jó határidő, mert szerintem addigra az elnökök értekezete nem fogja a munkáját lezárni. Részben azért nem tudja a munkáját befejezni, mert a frakciók még nem reagáltak a reform munkacsoport dokumentumára, dokumentumaira. Ha jól értem, elnök úr, akkor vannak olyan témák, amelyek a reformunkacsoportra vonatkoznak, és Lisszabonra. Szerintem a dokumentum egy részét most azonnal meg tudjuk vitatni, de a Lisszaboni szerződésekkel, a részenképzelésre foglalkozó rész későbbre. Köszönöm szépen, meglátjuk, hogy Richard Corbett mit mond majd még ezzel kapcsolatban. Én csak ismételni tudom, hogy minden szerződésnél, a Maastrichtinél, az Amsterdami szerződésnél, előkészületek történtek arra a napra, amikor majd az adott szerződés hatályba lép. Ezt tettük 2008 elején is, a Lisszaboni csúcsot követően, akkor még 15 ratifikáció nem történt, meg nem tudtuk, hogy megvalósul-e vagy nem, de bízva abban, hogy minden ország teljesíti a kötelességét, és a ratifikációs eljárást lezárja, ezek az előkészületek így indultak meg és azután ezt állította le az írországi nem de most megvolt megint a decemberi csúcs, ahol egy világos menetrend született, hogy október végéig az utolsó ratifikációs eljárást is le kell zárni. A parlament májusban abba hagyja a munkát, és csak szeptemberben kezdi meg ismét a munkát, és hát nem tudunk 2009-ben leállni a tanács, a bizottság is készül, úgyhogy nem látom, hogy a parlamentnek miért nem kellene felkészülnie az elnökök konferenciája zöld utat adott a jelentésnek, és azt hiszem, hogy dolgoznunk kell rajta és amennyire lehet, határoznunk is kell. Nem látom be, hogy miért kell saját magunkat akadályozni, kasztrálni. Ez az írországi nemmel vagy igennel semmiféle kapcsolatban nem áll. Ezek teljes mértékben más kérdések. Richard, akkor még egyszer esetleges megjegyzéseidet. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen azokat a kedves szavakat, amelyeket elmondtak a végzett munkámmal kapcsolatosan, és ez nem is annyira nekem kell, hogy szóljon, hanem a titkárságnak. Az egyik nagy kérdés az ugye az időrend, és hogy hogyan tudjuk ezeket különböző jelentésekre bontani, és a, ahogyan az elnökök konferenciája is mondta, amikor a koordinátorok találkoztak múlt héten vagy azelőtt Strasbourgban, hogy megvitassák ezeket a kérdéseket, és ha megnézzük a különböző opciókat, és azokat, amelyek még megvalósíthatók a parlamenti munka utolsó hónapjában, ugye nagyon sok megkötés van itt ezzel a menetrenddel kapcsolatban. Az első dolog, amiről döntöttünk, hogy tiszteletben tartjuk az elnökök konferenciájának a határozatát, és a módosítók benyújtásának a határidejét eltoljuk, és a bizottsági szavazást is egy későbbi időpontra fogjuk tenni, ahogyan azt az elnök úr is elmondta. Ez felel meg az elnökök konferenciája kívánságának, hogy most aztán a Lisszaboni szerződéssel mit kezdjünk? A koordinátorok egyetértettek abban egyhangúan, hogy nagyon nehéz dolog lenne ezt nem megtenni. De hogyha pontosan megnézzük, hogy mit csinálunk, akkor az ezek a változások, ezek nem mind vetítik előre Lisszabont, hanem olyan változásokat csinálunk, amelyek akkor lépnek hatályba, amikor, ha és amikor a Lisszaboni szerződés majd hatályba fog lépni. Tehát ez nem most lép hatályba, hanem ez része valaminek. Azonban ezt el kell fogadni most, Azért, mert ez az egyik elképzelhető forgatókönyv, amelyről beszéltünk, az a referendum ugye következő ősszel megtörténhet Írországban. Írország ezt persze önállóan döntheti el, hogy lesz vagy nem, de ha követik ezt az időbeni menetrendet, és igen a népszavazás eredménye, akkor a szerződés hatályba léphet, ez év végén, vagy a jövő év elején, valószínűleg november végén, december elején. Ha így lesz, akkor nem lenne idő arra az új parlamentben, hogy végigvigyük az egész folyamatot, hogy ezt elfogadjuk, ezt a jelentést. Most meghallgattam, amit azt hiszem Léne úr mondott, hogy el tudjuk fogadni a bizottságban, aztán bízzuk ezt a következő parlamentbe. De hát akkor ez nem felel meg a szabályoknak, mert újra kell kezdeni előről. Új tagok lesznek, új képviselők, nem ismerik még annyira az egészet, és ilyen rövid idő alatt ez bajos lenne. Nem tudjuk felgyorsítani a folyamatot, nem lenne ideje a frakcióknak tárgyalni mindezt és átgondolni tehát mindenképpen kell, hogy ott legyenek a szabályok, mert az új szerződés hatályba lépésének első napjától kezdve egészen új lesz a költségvetési eljárás, kell, hogy legyen erre szabályzat. Számos szabály érinti a jogszabályalkotást, és ezek azonnal hatályba fognak lépni, meg az új bizottságról való szavazás. Tehát az lenne tanácsos, hogy így járjunk el, de persze világosan látjuk, hogy nem szabad prejudikálni semmit, hanem azt mondani, mondani, hogy ez csak akkor lép majd szabály hatályba, ha a szerződést elfogadták. A különböző jelentések elkülönítése. Hát ez ebben az időben nehéz. Ugye a menetrend az olyan, hogyha három lenne, akkor is ugyan e szerint az időbeni menetrend szerint kellene eljárni, úgyhogy semmi haszna nem lenne ennek. Én nem bánom, háromszor is lehetek én raportőr, úgyhogy ezzel jobb lenne az arányom. Ez jó a kampányban, de egyébként ez nem segítene bennünket nagyon. Úgyhogy ebben a szellemben gondolom én ezt. Az egyes felvetéseket, a Szájer úr, a, ott nincs csillag, mert ez a változás ez már megtörtént, az új keret megállapodásban, és itt már a pénzügyi perspektíva megváltozott, és az már a több éves pénzügyi keret terminussal szerepel. Az új komitológiai eljárás, elfogadtuk a szabályainkat a, az eljárásra vonatkozóan. Van már valami, ami kész, az új szerződésre, de tényleg meg kell ezt újra nézni, ha majd megszületik a jogszabály az új szerződés eredményeként, és akkor további változások lesznek szükségesek. Vannak dolgok, amik már készen vannak, de úgy is vissza kell térni rá majd hat hónap múlva, ha az új szerződés hatályba lép, de itt le kell fedni magunkat már előzetesen is.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 meg fogjuk hallgatni azokat a következtetéseket, amit a többi jelentésből levonhatunk, de hát ez, ami az intézményközi kapcsolatokat illeti, az nem fogja a mi belső szabályainkat érinteni. Ha igen, akkor persze megváltoztathatjuk a szöveget a plenárison, de megint csak azt mondom, hogy kell, hogy legyen valami, ha majd az új parlament hat hónappal később, hogy felállt, újra visszatér ezekre a kérdésekre, amit a reformcsoport megállapodott, megállapított, hogy most azon túllépünk-e, vagy nem a koordinátorok szerepét illetően. Én nem gondolom azt, ugyanis ahol őszintén mondom, ahol nagyon specifikusak kell, hogy legyünk, ott azok vagyunk. Én megértem az önök aggodalmát koordinátorokkal kapcsolatban. Ha megnézik, ugye a független képviselők szerepét illetően a 75-ös módosítóban ez nem rendelkezik a függetlenekről, hogy ők képviselve lennének a koordinátorok ülésén, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a tervezet, ez ö, erre választ is ad. Néhány egyéb kérdést nem igazán értettem, de szívesen visszatérek majd erre, és akkor hadd fejezzem be. Ö, ö, igen, a részenkénti szavazás. Nem szeretném megváltoztatni ezt a szöveget, hogy, vagy korlátozni. Az egyetlen kérdés, ugye a mostani eljárás, ugye ez egy nagyon hosszú szavazási időt tesz szükségessé, és olyan szabályunk van, amit nem használunk, hogy több mint 50 módosítónál a bizottságot filterként lehet használni, ahol kicsi a támogatás, azt nem kell odavinni. Na most jelenleg a gyakorlatban ez a nagyon hosszú szavazás, ez a részenkénti szavazás miatt van, tehát miért nem lehetne ugyanezt ö, ö, alkalmazni elő lehet ezt terjeszteni, csak ha kiderül, hogy ezt a részenkénti szavazást csak egy frakció, vagy csak néhány képviselő támogatja, akkor az essen ki a másik esetben, nem kell az egész plenárist ezzel foglalkoztatni. Ez csak egy javaslat, de ez nem befolyásolja a javaslat előterjesztését. De hát február 10-e akkor a dátum, ez jó így? Igen. Köszönöm szépen, Richard. Köszönöm szépen. Valóban nagyon érdemi munka volt ez. Nagyon röviden a következő kérdésről. Ez pedig az a jelentés, amelyet én magam készítettem a parlament új szerepéről. Ez az úgynevezett ernyő jelentés, hogy a 16 bizottság mit alakított ki a parlamentben. Itt megnéztük az új lehetőségeket, az új jogosultságokat az Európai Parlament vonatkozásában. Ha ezt elolvassák, akkor látják, hogy a parlament az egyik nyertese lesz az új szerződésnek, és a parlamenti dimenzió az összességében megnövekedik, és lényegesen érdemébb lesz. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezek a gondolatok is felmerülnének majd a következő kampányban, illetve választásokon, ugye látható, hogy az a testület, amelyet a polgárok választanak, tényleg egy fontos intézmény lesz, ahogy az új reformszerződés hatályba lép. Valószínűleg van, aki már olvasta, és akkor vagy holnap folytatunk egy rövid vitát a cseh elnökséggel folytatott párbeszéd után, vagy most még két-három percet folytatjuk a munkát. Egyébként pedig azt mondanám, hogy a február 4-e lenne a módosítások hat, benyújtásának a határideje. Ez egy olyan jelentés, amely szintetizálja azt, ami a szerződésben van, hogy lássuk, hogy milyen is lesz majd az új Európai Parlament szerepe. Hozzászólás úgy tűnik nincs, akkor azt javaslom, hogy a módosítókat február 4-ig terjesszék elő, Hát akkor nagyon szépen köszönjük a munkát, egy nagyon érdekes délután volt ez, úgy gondolom, és holnap 9 órakor találkozunk a cseh elnökséggel, és utána jön a sok-sok szavazás. Köszönöm szépen, köszönjük a ö, dolmácsok munkáját.